Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Ezen megnyitom a mai ülésünket. Ma április 28-a van, emlékeztetnék mindenkit, és 12.30-ig tart az ülésünk. Az első napi rendi pontunk már az Európol jelentés. Az Európai Unió területén tapasztalt terrorista tevékenységről, Rob Winwright úr az Európol dír igazgatója a körünkben van, és ő fog beszámolni a 2010-es fejleményekről a terrorizmus, illetve egyéb tendenciák területén. Azonnal megadom a szót Wainwright úrnak, és ezt követően pedig majd az önök észrevételeit is meghallgatjuk. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a szakbizottság tagjainak, hogy meghívtak engem erre a mai ülésre, és hogy meghallgatják a mai, az idei európai jelentést, amelynek a témája a terrorizmussal kapcsolatos helyzet az Európai Unióban. Az ezévi jelentésünket kiadtuk már, gondolom, hogy sokan az elektronikus változatot már megnézték. A következő 15 percben szeretném megragadni a lehetőséget, hogy a legfontosabb következtetését ennek a jelentésnek bemutassam. Egy prezentáció segítségével ezt itt láthatják a sorokban a kivetítőn. Összességében a legfontosabb tételek a jelentésben a következő: A terrorista tevékenység és események, támogatások és letartóztatások összességében ezeknek a trendje csökkenő a két évvel ezelőtti helyzethez képest. Ugyanakkor a jelentés azt is leszögezi, hogy továbbra is fontos belső biztonsági aggályt jelent a terrorizmus, különösen az iszlámista terroristák témakörében. Szeparatista, terrorista tevékenység Spanyolországban, Franciaországban még mindig aktív, és jelentősen növekedett az elmúlt évben az extrémista, szélsőséges erőszakos cselekmények, akár jobb, akár bal oldalon a politikai palettán. Nézzük ezt a táblázatot, ez összefoglalja az előbb elmondott következtetéseket. 2009-ben összesen 294 meg hiúsított vagy sikeres terrorista támadást jelentettek a tagállamok. 124 támadás volt Észak-Írországban, ezt az Egyesült Királyság jelentette. Sajnos van egy technikai nehézségünk annyiban, hogy az Egyesült Királyság adatait nem tudjuk pontosan beilleszteni a jelentésünkbe, mert eltérően veszik fel a statisztikai adatokat, másféle kritériumokat alkalmaznak az Egyesült Királyságban. Ez nagyon lényeges technikai gond, és ezt a jelentés is elismeri. A támadások száma csökkent 33%-kal a 2008-as helyzethez képest, és majdnem 50%-a ez a 2007-es támadásoknak. Csak az egyik támadás volt olyan, amelyet iszlámista terroristákhoz kapcsolnak, Olaszországban történt ez. A szeparatista szervezetek voltak felelősek 237 támadási kísérletért Franciaországban, Spanyolországban. Szélső baloldali és anarchista támadások voltak az Európai Unióban, amelyek száma 40%-kal magasabb volt, mint 2008-ban. 2007 óta ezeknek a száma szinte megduplázódott. A szélső baloldali és anarchista csoportok Görögországban, Spanyolországban és Olaszországban több, jelent, több támadást intéztek. Magyarország jobboldali támadásokat jelentett, és minden tagállam jelentett szélsőséges jobboldali tevékenységet. Magyarország esetében négy ilyen volt. Azután olyan illegális tevékenységek folytak különböző országokban, amelyek az állatok jogait sértik. Az elmúlt 12 hónapban a kampány némileg növekedett, illetve fokozódott és az állatjogi aktivisták sokszor hasonló eszközökhöz nyúlnak, mint a terroristák, például házi készítésű robbanó eszközökkel dolgoznak. Az itt látható számok körülbelül 20%-os csökkenést mutatnak 2008-hoz képest, és 30%-ot a 2007-es helyzethez képest. A letartóztatások többségenek az oka az volt, hogy gyanítottuk a terrorista szervezetben való résztvételt, illetve a terrorizmus finanszírozással kapcsolatos, propagandával kapcsolatos tevékenységekért tartóztattak le személyeket. Továbbra is a nők aránya alacsony, 15 százalék, a gyanúsítottak között, a 2009-ben letartóztatott gyanúsítottak között. A többi letartóztatása szeparatista terrorizmushoz kapcsolódik. Litvániában egy nőt letartóztattak, mert öngyilkos merényletre készült. Nyolc tagállam jelentett kb. 100 letartóztatást iszlamista terrorizmussal kapcsolatosan, 187 esetet jelentettek 2008-ban a tagállamok. A legtöbb személy 400 szeparatista terrorista cselekményekkel kapcsolatosan került letartóztatásra. 28-at tartóztattak le szélsőbaloldali és anarchista terrorista cselekmények miatt, és csak ketten kerültek letartóztatásra szélső jobboldali tevékenység miatt. Itt látható Európa térképe, amelyben a tevékenység mértéke tükröződik egyfajta globális áttekintésben. Az áldozatok száma továbbra is viszonylag alacsony. Hét kormányzati tiszt, öt rendőr és két katona halt meg, szélsőséges terrorista cselekményekben, az Egyesült Királyságban, Görögországban és Spanyolországban. Az ő számukra továbbra is súlyos fenyegetést jelent az iszlámista, szeparatista, baloldali és egyéb szélsőséges terrorista cselekmények. 2009-ben összesen 125 bírósági eljárás indult 11 tagállamban, 400 személy ellen és egy civil szervezet ellen. A legtöbb ítélet szeparatista tevékenységgel kapcsolatos volt, 2008-ban viszont a legtöbb iszlámista terrorizmussal volt kapcsolatos. A felmentések százaléka 23 százalékról 20, 17 százalékra csökkent tavaly, és 391 Alperest pereltek be tavalyi évben. Ezek kívül 42-en voltak nők, és ötüket felmentették. annak ellenére, hogy csak egy támadást követtek el az Egyesült az e- Európai Unióban mégis az államok az iszlamista terrorizmus tartják a legfontosabb fenyegetésnek. Az Amsterdam Detroiti járatban 2009. decemberében volt egy támadási kísérlet, a letartóztatások száma csökkent körülbelül 40%-kal 2008 óta. Az egyetlen iszlamista terrorista támadás az EU-ban 2009-ben egy líbiai személyhez kapcsolódott, Milánóban megpróbált betörni egy katonai laktanyába, és felrobbantott egy robbanószerkezetet. Az egyik őr megsérült, maga a gyanúsított súlyos egészség sérüléseket szenvedett, azután egy egyiptomi és egy másik líbiai állampolgárt tartóztattak le, akik a gyanú szerint segítettek elkészíteni ezt a robbanó szerkezetet. 2003 óta volt olasz tartózkodási engedélye az illetőnek, és soha nem került az, a rendőrség látóterébe szélsőséges tevékenység miatt. Időközben az iszlámista terrorizmus fenyegetésére bizonyos hatással vannak a konfliktuszónákban zajló fejlemények, különösen a az instabil országokban az EU-n kívül. Uh, Afganisztánra gondolok, Irak, Szomália, Jemen. Időközben úgy gondoljuk, hogy az EU egyfajta platformnak számít a világ más részén elkövetett cselekmények elkövetésére nézve. Al-Qaeda, az észak-afrikai térségben tevékeny, és ez különös fenyegetettséget jelent a Európára nézve. Pakisztán, Afganisztán területén zajló tevékenysége kapcsolódnak még az EU-s terrorista fenyegetéshez, ami a szeparatizmust illeti továbbra, és ez az a fajta terrorizmus, ami a támadások száma tekintetében a legjelentősebb az Európai Unióban. Különösen Spanyolországban és Franciaországban érdekes ez a tevékenység. 2009-ben az összes támadás száma kb. 40%-kal csökkent, de 6-ról, 4-ről 6-ra növekedett az áldozatok száma. 90%-ban az ilyen támadások sikeresen lezajlottak, úgyhogy ezek a szervezetek továbbra is hatékonyan működnek és valós veszélyt jelentenek a jogállamiságra, belső biztonságra Európában, különösen Franciaország és Spanyolország területén. Az EU-ban és az Egyesült Királyságban ír republikánus és katolikus csoportok Észak-Írországban, a Real IRA és egyéb IRA utott szervezetek növelték a tevékenységüket. 2009-ben két, egy rendőrt és két katonát öltek meg. Ezek a legfontosabb statisztikai eredmények a jelentésünkből 2009-re vonatkozólag. A jelentés azt is megállapítja, hogy melyek voltak a legfontosabb trendek a terrorista tevékenységben az EU-ban, Ezekről egyébként már szóltam a bevezetőmben is, és nem is szeretném részletezni ezeket a vonatkozásokat túlságosan, de három-négy fontos trendet szeretnék még bemutatni tájékoztató jelleggel. Iszlámista terrorista csoportok propaganda és toborzás szempontjából tevékenyek, az interneten is terjesztik ezeket az üzeneteket, annak érdekében, hogy az anyanyelvükön tudjanak toborozni szervezeti tagokat. Ez olyan országokban jelentős, ahol nagy a muszlim lakosság, ahol gazdasági vagy szociális problémákkal küzdenek a muszlimok. Szomália és Jemen példáját már az imént említettem. Az EU állampolgárok a nyugati eh, országokban eh, számukra fenyegetettséget jelent eh, ez a tevékenység. Emberrablásokra is sor került már különösen a finanszírozás érdekében, illetve hogy magukra vonják a nyilvánosság figyelmét. Időközben az iszlámista terrorista tevékenység fokozódik radikalizált formában, egyéni elkövetők részéről, tehát inkább egyénileg, mint csoportokban lépnek fel, különböző tagállamban, tagállamokban, hiszen a használati utasítások terjednek az interneten, a propagandára ugyanez vonatkozik. Az internet egyre fontosabb szerepet kap a terrorista szervezetek működésében ebben az időszakban feltárnak és kihasználnak minden új technológiát, a kommunikáció, a propaganda, illetve az pénzátutalások formájában, mivel egyre többen hozzáférnek számítógépekhez, hálózatokhoz, ezeket az eszközöket a szervezetek is egyre jobban ki tudják használni, az e mail el az instant, az azonnali üzenetekkel és a pénzátutalási lehetőségekkel megkönnyíti mindez a dolgukat. És így a toborzás és a tagáll- az támadások tervezése is könnyebbé válik. Az üzenetek hitelesítésére különböző azonosítási módszereket alkalmaznak. Az új internetes világ, amelyet kezdenek benépesíteni a terroristák, különös figyelmet igényel, és az Európai Uniós és a nemzeti hatóságoknak is figyelmet kell erre a tevékenységre fordítaniuk a jövőben. Mint már említettem korábban is, szélső baloldali, anarchista és jobboldali szervezetek is követtek el támadásokat. Az iszlámista veszeg, fenyegetéssel összehasonlítva ez még egy kisebb fenyegetés, de egyre súlyosabbak, egyre komolyabbak ezek a tevékenységek a tagállamok biztonsága szempontjából. Elnök asszony, a terrorizmus továbbra is hatással van az EU-n belül és kívül az állampolgárok életére. Összességében, ami a tendenciákat illeti a támadások számában, ez egy csökkenő tendencia, a támogatás még, a fenyegetés még mindig valós az állampolgárokra és a társadalmakra nézve, ezért nem szabad, hogy lanyhuljon az éberségünk, vonatkozik ez a nemzeti kormányzatokra, az EU szervekre, továbbra is figyelemmel kell követni a nemzetközi terrorizmus alakulását, hogy az Európai Unió biztonságosabb helyé váljon az állampolgárok számára. Köszönöm szépen, köszönöm a bemutatót. Három kolléga jelentkezett, de Mera, Latford asszony és Borgézió úr. Kíván-e még valaki hozzászólni? Entveld asszony. és még egy kollega, tehát összesen öten. Diaz de Mera úrnak adok először szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen, igazgató úr, mert egy csodálatos jelentést készített, ezt tegnap már megnézhettem, és átolományozhatom, és köszönöm szépen azért, hogy ilyen hatékony munkát végez az Európol vezetésénél. Néhány megjegyzésem lenne, egyesek eh, a jelentés tartalmára szorítkoznak, és más eh, hozzászólásaim inkább az ön eh, munkakörével kapcsolatosak. Örülök azért, mert láttam, hogy milyen cselekvési terv származik a Stockholmi programból, és már 2013 küszöbén egy olyan Európolt javasolnak, amelyik egyetlen egy szabályzat alatt működik. És ez egy nagyon jó hír, mert ez át e, hatással lesz a tanács döntésére, és ez sok sokkal jobban be fogja vonni a folyamatba a tagállamokat. 2013-ról beszélünk, és úgy gondolom, hogy Cecilia Malmström olyan eh, lendületet fog adni ennek a kedvényezésnek, eh, olyan kezdeményezés, amelyik megérdemli a tagállamok támogatását, mert ezzel növelik, növeljük a kollektív biztonságot. Az elénk fekvő jelentés rámutat arra, hogy az európai lakosság úgy gondolja, hogy az iszlám terrorizmus a legnagyobb fenyegetést jelent számukra, annak ellenére, hogy ahogy láttuk a statisztikák szerint 2009-ben csak egy támadás volt eh, ilyen jellegű Olaszországban. A szeparatista eh, terrorizmus amely az Egyesült Királyságot érinti, Spanyolországot érinti és Franciaországot érinti, ezt nem észleli a lakosság nagy része, legalábbis nem úgy, mint egy állandó és valós fenyegetés. Annak ellenére, hogy 361 támadás volt 2009-ben, annak ellenére, hogy 6 ember halt meg ilyen támadásokban. Spanyolországban csak 148 támadás volt, és három ö, állambiztonsági ember halálával járt ez, és több mint 60 ö, sebesült el, és annak ellen, hogy az Egyesült Királyságban 124 támadás volt, és három halott. Franciaországban 89 támadás volt. Nos, egyértelmű, hogy a szeparatista terrorizmus egy valós fenyegetést jelent, mennyiségileg sokkal, de sokkal jelentősebb, mint az iszlám terrorizmus. Ez azt hiszem megtámadhatatlan tény. Ön milyen intézkedéseket javasolna arra, hogy a tagállamok, illetve a tagállamok állampolgárai tudomásul vegyék azt, hogy a terrorizmus egy globális fenyegetés, amely kihasználja az emberek tájékozatlanságát, és amelyik állandóan politikai támogatást eh, keres nemzetközi szinten is, és a civil társadalomban is. Még egy dolog, az előbb említett tanácsi jelentés, amely összefügg azzal a cselekvési programmal, amit eh, ki eh, fogunk dolgozni a Stockholmi programon keresztül, Interpol Paul szinergiáról beszél, és az Eurojust szinergiáról beszél. Igazgató úr, jó úton vagyunk a felé, hogy együttműködés legyen a három szerv között, vagy versenyhelyzet alakult ki. Együtt tudnak működni ezek a szervek, és hatékonyan tudnak együttműködni? Ön említett az al az iszlám Magrebben. Szomáliát és Jement emelte ki. De amennyiben lehetséges, hogyha nem lehetséges, azt is megértem, szeretném, hogyha mondjon valamit Maliról. Maliban nagyon sok emberrablás történik, kettős céllal. Egyrészt finanszírozás, pénzügyi, támogat, pénzügyi fő, a, forráshoz akarnak ezzel jutni, és publicitáshoz szeretnének jutni. Nos, én 25 nap múlva egy parlamenti delegációt elnöklöm, amelyik meglátogatja Malit mi bevándorlási ügyek miatt leszünk ott, nem egyéb kérdésekben, de előtte önnel szeretnék beszélni, illetve az én külügyi miniszteremmel, mert ezekben a kérdésekben nem elég az óvatosság, hanem határtalan óvatosság szükséges. Nos, igazgató úr, amennyiben lehetséges, kérem, mondjon néhány szót Maliról, Magrebről és az iszlám terrorizmusról. Még egyszer gratulálni szeretnék, és további jó munkát kívánok. Thank you. Köszönöm szépen, Látford asszony. Na, ez is. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm Wainwright úrnak a jelentését. És egy kérdés fogalmazódott meg bennem, amikor is bizonyos iszlamista kampányról beszél nyugati körökben átérítési célal, vagy toborzási célal. Ha tudna arról szólni, hogy hogyan alakítja ki a profilokat az esetleges gyanúsítottak esetében. Az írásos jelentés nyilván ismerteti a különféle motivációkat, a terrorista fenyegetések motivációit, az iszlamista terrorizmus vagy a szeparatista terrorizmus esetében ez utóbbival kapcsolatosan említette, hogy itt volt a legtöbb támadás, a baloldali, anarchista, szélsőjobb, állatjogi területeken is. Ez egy eléggé sokszínű kép, tehát jó lenne megismerni a motiváció profilját, ugyanúgy, ahogy az Egyesült Államokban ez történik. A tagállamok, egyes hatóságok intenzívebben alkalmazzák az ilyen profilírozást. Tavaly is beszámolt a jelentéséről a szakbizottságunk előtt. Itt most tulajdonképpen arról van szó, hogy milyen jogi biztosítékokat lehet alkalmazni, amelyek esetében el kell kerülni a stigmatizálást vagy az előítéleteket. De azt szeretném megkérdezni, hogy próbáltak -e egyfajta sztereotípiát kialakítani arra vonatkozóan, hogy ki lehet egy gyanúsított terrorista és hogyan lehet az esetleges gyanúsítottakat kiszűrni akár a legkülönfélébb terrorista fajták között, vagy kifejezetten az iszlamista terrorizmus kapcsán, ahol bármilyen folyó bármilyen hátterű gyanúsított felmerülhet. Említett, hogy a támadók között mindössze csak 15% volt nő, de ez akkor is 15%. Itt most nem a kábítószer csempészetről beszélünk, hanem kifejezetten a terrorizmusról. Tehát egyértelműen meg tudná-e mondani, hogy az Europol ad-e ilyen jellegű tanácsot, milyen véleményük, és eh, milyen intézkedéseket vagy lépéseket tartana szükségesnek. Köszönöm, Szara. És eh, itt a hatékonyság, az eredményesség, illetve a diszkriminációmentesség éppen annyira fontos. Borgézió úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, igazgató úr. Én is csatlakoznék a gratulációkhoz, mert az Európol kiváló munkát végez, és eh, Ön kiváló, gyönyörű szépen felvázolt az irányvonalat, az irányelveket. Teljesen egyetértek azzal, amikor ön azt mondja, hogy az Európai Uniónak nem szabad lejjebb engedni a védelmét a, a terrorista fenyegetés előtt, főleg az iszlám terrorizmus előtt. A kép, amit ön felvázolt, annak nem szabadna túlzott optimizmusnak okot adnia. Kivel a munkát végeztek, látjuk, hogy az kontraterrorizmus tevékenységek is folynak. A terror, az iszlám terrorista szervezetek úgy tűnik, hogy más feladatot látnak el európai területen. Ez olyan, mint egy nagy eh, szenté, egy olyan geopolitikai térséget jelent a világon, hála annak, hogy nagyon sok ö, eh, olyan terület van, ahol jelentős mértékű az iszlám bevándorlás, és tehát innen tudnak eh, új tagokat toborozni. A kérdésem a következő. Milyen akciókat akar végezni az Európol tekintettel arra, hogy megváltozott az iszlám terrorista csoportok stratégiája Európában. Milyen módon tudják ezt a sokkal föld alattibb tevékenységet kezelni? Látjuk, hogy soha egyre rafináltabb a tevékenység, internet használat, új technológiák, új fajta mó, új módozatokon kezelik a pénzek áramlását és amelyekkel finanszírozzák ezeket a hálózatokat. Úgy vélem tehát, hogy a föld alatti tevékenység, illetve a banki adat továbbítás Európában nem csökkent. Különböző tevékenységek vannak Európában, tudjuk, hogy vannak például álcázat, jótékonysági tevékenységek, amelyek igazándiból terrorizmus finanszírozását segítik elő. Nos, a, a, a gazdasági hátterét Európából biztosítják ezeknek az iszlám terrorista szervezeteknek. Én úgy gondolom, hogy erre kell e, nagy figyelmet szentelni. Operatív szempontból lenne még egy megjegyzésem, nem is olyan rég, meggyőződhettem arról, hogy van vala, egy furcsaság. Ha például egy parlamenti képviselő Brüsszelhez vagy Strasbourgból indul, ezekbe az országokba indul, a saját ország határánál a rendőrök, akik kísérik az illetőt, meg kell, hogy álljanak a határnál, mert a testőrök nem vihetik át a saját fegyvereiket más országokba. Tehát a határok megmaradtak a rendőrségnek, ugyanakkor a terroristák szabadon átjárhatják a határokat. Nem szeretném, hogy ez a technikai probléma még további akadályt gördítene a rendőrségnek mert vannak olyanok, akik eh, nyomozást követnek el, akik követnek terroristákat, tegyük föl Spanyolországban, Olaszországban, meg kell állniuk a határnál, és egy eh, nem tudnak tovább menni. És ez szörnyű dolog, mert eh, beszélünk egy egységes jogi területről, de látjuk, hogy vannak ezek a furcsaságok, ezek az akadályok. Én úgy vélem, hogy ezt a kérdést nagyon gyorsan kell kezelni, mert a terrorizmus nagyon gyorsan alkalmazkodik a helyzethez. Ugyanakkor látjuk, hogy a, a rendőrségünk előtt még vannak határok, és ezek a határok már a lakosság előtt nem léteznek. Intveld asszony, köszönöm elnök asszony, és köszönöm Wainwright úr a beszámolóját. Mindenféleképpen jó hír az, hogy a tendencia összességében csökken, de ugyanakkor még mindig legalább 300 nyilvántartott kísérlet vagy támadás történt, és ezek is komoly veszélyt jelentenek. Hollandiában például volt egy zavarodott elméjű elkövető, aki egy Suzuki-val próbálta megtámadni a királynőt, és ő nem volt terrorista. Minden évben megkapjuk ezt a jelentést, és ami számomra feltűnő, az az, hogy hogyan oszlanak meg az elkövetések az egyes kategóriák között. A többség szeparatista erőszakos cselekményekkel függ össze. Itt egyébként a terminológia is érdekes, mert beszélünk baloldali, jobb, jobboldali, szeparatista erőszakos cselekményekről, illetve iszlamista támadásokról. De évről évre azt látjuk, hogy az iszlamista terrorizmus minimális arányt képvisel a többi kategóriához képest. Azon gondolkodom, hogy van-e valamilyen racionális eh, eszköz megoszlás, ugyanis úgy tűnik, hogy szinte megszállottan csak az iszlamista terrorizmusra összpontosítunk, miközben szerintem arra lenne szükség, hogy hatékonyan és észszerűen lépjünk fel a terrorizmussal szemben, ugyanakkor viszont az eszközöket, a forrásokat a legnagyobb fenyegetettségre összpontosítsuk. Emberekként eh, lehet, hogy irracionálisan eh, cselekszünk, és mindig egyfajta külső ellenség képét vázoljuk fel magunk előtt. De a kérdés az, hogy ez-e a legészszerűbb felhasználása a rendelkezés álló forrásoknak? Volt-e erre vonatkozóan felmérés? Szemben az egyéb terrorizmus formákkal, hiszen a ter- terrorizmus nem szeptember 11-én született meg, mindig is voltak szeparatista, baloldali, jobboldali terrorizmus cselekmények Európában évtizedek, évszázadok óta, de úgy tűnik, hogy az elmúlt tíz évben az iszlamista terrorizmussal szembeni küzdelem alapvetően sértette a jogállamiságot, a szabadjogokat, a demokráciát. A Sixten a már e, intézményesül, de igazából nem, nem tudjuk, hogy mit csinálnak, és semmiféle demokratikus ellenőrzés nem érvényesül. Tehát szerintem ezek a demokratikus értékek komoly csorbát szenvedtek az elmúlt tíz évben, aminek nem kellett volna bekövetkeznie, hogyha megfelelően alkalmaztuk volna az eszközöket, e, tehát például a megfelelő ellenőrzések révén. Tehát nem tudom, hogy az ilyen jelentés konklúziói, megalapításai között ennek nem kéne szerepelnie, hiszen évről évre mindig azt látjuk, hogy eléggé irracionálisan használják fel az, a forrásokat. Ilcsev úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni az Európol igazgatójának a rendkívül érdekes beszámolóját nagyon jól strukturált jelentést hallottunk, rengeteg statisztikai adatot. Itt tulajdonképpen nem pusztán formalitás jellegű ez a beszámoló. A legfontosabb eleme ennek a megbeszélésnek vagy vitának az, hogy megkülönböztessük, vagy különbséget tegyünk a különféle terrorizmus típusok vagy fajták között. Minden egyes formának megvan a saját dinamizmusa, módja és kronológiája. Ha például megnézzük, hogy a két osztatú világ és a Szovjetunió megszűnte után a terrorizmus, terrorista cselekmények egy bizonyos fajtája is megszűnt. Például a vörös brigádok már nem lét, brigád már nem létezik, és gyakorlatilag más hasonló szélsőbal csoportosulások is megszűntek. A szeparatista a jellegű cselekmények is megszűnőben vannak, gondoljunk például Koszovóra, korábban léteztek koszovói és albán szeparatista szervezetek, amelyek terrorista cselekményeket követtek el, ezek mára gyakorlatilag eltűntek. Közép-Európa egyik méltó országa, Csehszlovákia is békés módon vált ketté. És a csehek és a szlovákok egymás barátai az Európai Unión belül. Nem tudom, lehetséges lenne-e, vagy erre lehet, lehetőség lett volna, ha nem baráti vagy békés módon vált volna ketté az ország. Tehát a szeparatizmus által indukált terrorizmust nem szabad alábecsülni, Amint az okok megszűnnek, a szeparatista terrorizmus gyakorlatilag önmagától kimúlik. Ami pedig a radikalista, iszlamista terrorizmust illeti, a helyzet más. Ez nem egy átmenő jelenség, és én is most a legra, legradikálisabb tendenciákra utalnék. Robbantások például a moszkvai metróban, ahol a célok nem rövid átmeneti jellegűek, és nem is lehet velük párbeszédet folytatni, hiszen ők nem osztják a mi programjainkat. Ők a sarriát gyakorlatilag az egész világon szeretnék érvényesíteni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az iszlamista terrorizmus a legveszélyesebb formája a terrorizmusnak. Nem tudom, nem lehetne a jövőben az Europol jelentéseiben többet megtudni a harmadik országok helyzetéről, amelyek gyakorlatilag forrásországként tekinthetők a terrorizmus szempontjából. Ennek ellenére én optimista vagyok, ugyanis én eh, úgy gondolom, hogy ugyan elsősorban az Egyesült Államok az elsődleges célpontja a terrorizmus, terrorista tár, támadásoknak, de viszont eh, az USA minden eh, tőle telhetőt elkövetett annak érdekében, hogy kvázi lezárja az országát, és elhárítsa az ilyen jellegű támadásokat. Ha egy iszlamista terrorista úgy dönt, hogy sokkal nehezebb megtámadni az USA-t, viszont sokkal könnyebb támadásokat intézni amerikai célok, célpontok ellen Európában. Akkor viszont a probléma még súlyosabbá válhat. Köszönöm szépen, Vosz úr. Köszönöm szépen. Én is köszönöm Wainwright úrnak ezt a beszámolót, amit nagyon érdekesnek tartottam. Három-négy dolgot szeretnék kiemelni. A szeparatizmussal kapcsolatosan a szeparatisták lehet, hogy regionálisan bekorlátozhatók, ott elsősorban az anarchista erőszak jellemző Magyarországon is megnyilvánult az erőszak eléggé jelentősen. És ha már itt a terrorizmusról, elsősorban a fundamentalista terrorizmusról beszélünk, ez is is egy nagyon súlyos kérdés. Nem tudom, hogy meg tudja-e erősíteni, hogy az ilyen fundamentalista terrorizmus nem akkora számot képvisel, ami indokolná ezt a túlzott figyelmet. Éppen ezért nagyon valószínű, hogy inkább más irányba fordítsuk a figyelmünket. Ha megnézzük, ha ezt a szerepcserét figyelembe vesszük, talán a, ön itt az én helyemen ülne. Milyen tanulságokat fogalmazna meg a jelentés alapján politikai szempontból? Tehát például a terrorizmus finanszírozására vonatkozóan, mennyire kell, mennyire fontos ezzel szemben fellépni, egy saját FTP programot esetleg kidolgozni, figyelembe véve az amerikai tapasztalatokat is, ami pedig az internetet illeti. Ez egy nagyon fontos tényezővé vált a támadások előkészítésében. Milyen ajánlásokat fogalmazna meg Eh, ennek kapcsán eh, hogyan lehet ez ellen fellépni, esetleg megérnie, vagy indokolt lenne lépni ezen a területen, és milyen eh, politikai követelményeket, vagy következtetéseket kéne a jelentésből megfogalmazni, esetleg további erőfeszítésekre lenne szükség, akár, akár személyzeti vagy pénzügyi szempontból, vagy jobb felkészültség, eh, kompetencia szempontjából. És milyen eh, nehézségeket tudna megfogalmazni az egyes tagállamok között, illetve a transatlanti partnerek között? Köszönöm, Axel. Jimenez Besselia asszony. <coughs> Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Meg szeretném köszönni az ön jelenlétét itt körünkben, és el szeretném mondani, hogy nagyon fontos számomra, hogy beszéljünk a terrorizmusról, mert szerintem a terrorizmus egy igen komoly és valós fenyegetés, már pedig nagyon sokan azt hangatatják, a parlamentben, hogy túlzás, és hogy megpróbálunk ezzel megfélemlíteni a mm, lakosságot, és nyomás alatt tartani, tehát hogy a terrorizmus túlzás mértékben eh, említjük, de az az igazság, hogy a terrorizmus egy igen valós nagy fenyegetés. Én ismerem a terrorizmus igazi arcát, a szeparatizmus, eh, szeparatista terrorizmust ismerem, az ETA hát sajnos sajnálatos módon ismerem, mert ez a szervezet megölt az én testvéremet és a feleségét Spanyolországban. A kérdésem az az, hogy mit tudunk tenni mi annak érdekében, hogy leállítsuk ezt a nemzetközi támogatást, amit kapnak ezek a szervezetek, ezek a szeparatista szervezetek az ETA esetében, például ez sérti, megalázó, megalázza a um, terrorizmus áldozatait. Amikor azt látjuk, hogy Ari Batasunat eh, továbbra is támogatják külföldi szervezetek, annak ellenére, hogy terrorista szervezetek lett kinyilvánítva. Spanyolországban nagyon keményen harcolunk a terrorizmus ellen, de nagyon sok nemzetközi szervezet um, tá- vagy támogatja a terrorizmust, vagy azt mondja, hogy nem valós, eh, vagy túlzott eh, módon foglalkozunk a terrorizmussal, de az igazság az, hogy igenis valós fenyegetés, és vannak áldozatai. Milyen módon lehet lefékezni a terrorizmus? Milyen módon lehet azokat az embereket, az embereknek rámutatni arra, hogy igenis ezek terrorista szervezetek, hogy ezeket el kell ítélni, hogy ezeket nem szabad támogatni. Ezt szeretném e, tudni, mert Spanyolországban nagyon sokan kérdik tőlem azt, hogy ti ott Európában mit csináltok annak a érdekében, hogy az emberekben tudatosodjon az, hogy van terrorizmus. Hogyan tudunk tenni annak érdekében, hogy igazán az emberek lássák a terrorizmus igazi arcát? Milyen módon tudunk tenni annak érdekében, hogy Venezuelában például, vagy Kubában láttuk, hogy az ETA-nak ott kapcsolatai vannak, vagy a fárkkal Kolumbiában. Nos, hogyan tudjuk meg meggátolni, ezek a, hogy ezek a terrorista szervezetek ne kapjanak külföldi támogatást? Ha további hozzászólások nincsenek, akkor megadom a szót ismét Wainwright úrnak, hogy válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm a rendkívül érdekes kérdéseket. Élénk vita folyt valóban erről a kérdésről. Három csoportba sorolnám az elhangzott felvetéseket. Először is elhangzott az, hogy joggal koncentrálunk-e ilyen mértékben a terrorizmusra, és akkor ezzel tulajdonképpen megnyugodhatunk, hogy nem kell annyit foglalkoznunk a szeparatista terrorizmussal. Itt a kettő között szerintem vannak közös elemek, és nagyon fontos, hogy egy széles, általános, rugalmas keretet alkossunk a rendészeti szervek, illetve a különböző társadalmi csoportok között, hiszen őket is alapvetően érintik ezek a fenyegetettségek, és nem szabad, hogy rossz választásokat vagy döntéseket hozzunk. Nem lenne helyes, hogyha azt mondanánk, hogy túl reagáljuk az iszlamista terrorizmus fenyegetését. Szerintem az EU-n belül a legtöbb polgár, a legtöbb nemzeti hatóság sokkal érzékenyebben reagál erre a terrorizmus fajtára, aminek megvan a maga történelme nem pusztán szeptember 11-ére vezethető vissza, de legalább ennyire hozzájárult ehhez a madridi vagy a londoni támadás. Ilszev úr, ha jól emlékszem, említette, hogy az iszlamista terrorizmus célkitűzése motivációja is más, mint a többi fajta esetében és ez befolyásolja a tevékenység jellegét is. A nemzeti hatóságok információ szerzéséből is tudjuk, hogy az ilyen terroristák egyes országokban, az EU-n belül nagyon aktívak, és képesek arra, hogy súlyos támadásokat intézzenek aminek következtében igen súlyos vagy nagyszámú áldozatok esnek áldozatul. És utalnék csak az Amsterdam-Detroiti járaton elkövetett támadásra. Tehát nem szabad ezt alábecsülnünk. Mindenek ellenére, amit Demera úr és Jimenez úr is elmondott, Spanyolországban és Olaszországban, és különösen Franciaországban az ETA-val kapcsolatos támadások egyre több család életét érintik. És egyes európai országokban fel kell lépnünk ezzel, erőteljesen fel kell lépnünk ezzel szemben. Globális szinten az EU-ban vannak bizonyos lehetőségeink, hogy újra határo újra meghatározzuk az erőfeszítéseinket a különböző terrorizmus fajtákkal szemben. A Lisszaboni szerződés is lehetőséget nyújt erre. Most először valósul meg egy egységes, integrált biztonsági stratégia. A munka természetesen most kezdődött csak meg a spanyol elnökség alatt, és már megkezdtük azokat a mechanizmusokat megvalósítani, amelyek majd ezen a területen működni fognak. De most nyílik először alkalom arra, hogy a belbiztonsági munkánk keretében a legkülönbözőbb elemeket integráljuk egy egységes stratégia keretében. Ehhez bizonyos mechanizmusokra természetesen szükség van itt Brüsszelben is. És ennek egyik nagyon fontos eleme a Stockholmi program. Én meg vagyok győződve arról, hogy ez végül is arról szól, hogy egy integráltabb, hatékonyabb reagálást tudunk majd adni EU-s szinten, mint nemzeti szinten. A terrorizmus elsősorban nemzeti kezdeményezések tárgya, ha csak nem születnek európai szintű kezdeményezések. És itt a hatékony együttműködést akár az Európol keletein belül meg kell majd teremteni, épp úgy, mint a nemzeti szintű hatékonyabb információ áramlást. Vosszi úr, Vossz úr és Borgézió úr is konkrétan rákérdezett a terrorizmus finanszírozására, hogy nem lenne szükség itt egy európai programra. Én szerintem ez valóban egy hiányosság, és az EU reagálása kapcsán megállapítható, hogy nincsen megfelelő programunk, ami a finanszírozás felderítésére irányulna. Nagyon furcsa, hogy az EU harmadik félre támaszkodik ilyen egyébként nagyon hasznos rendészeti eszköz alkalmazása terén. A jövőben erre irányulóan, tehát a finanszírozás felderítésére irányulóan született egy kezdeményezés, és az Europol is hozzájárulhat ennek kidolgozásához, különös tekintettel arra, hogy vannak megfelelő szakértőink, akik a bűncselekmények finanszírozásának felderítése terén dolgoznak. De természetesen itt figyelembe kell vennünk az adatvédelmi előírásokat is. Itt egy olyan programot lehet majd kidolgozni, ami megfelelő egyensúlyt teremt a rendészeti szervek, terrorista terrorizmus elleni fellépése, illetve az alapvető jogok érvényesülése között. De Mera úr rákérdezett az Europol szabályok kapcsán a jövőbeni együttműködésre. Én magam is úgy látom, hogy ez egy nagyon fontos előre lépés és fejlemény. A tekintetben is, hogy az EU-nak kollektíven kell fellépnie a terrorizmussal szemben. A bizottság 2012-13-ig fogalmazott meg egy ütemtervet, aminek során ki kell dolgoznunk a reagálásunkat a terrorizmus legkülönbözőbb formái kapcsán. De természetesen itt figyelembe kell venni a demokratikus elszámoltathatóság követelményeit is, ami az Európolra vonatkozik. Még egy-két vég következtetést, illetve választ szeretnék Latford asszonynak adni. Kedves báronő, én itt a profilírozásra vonatkozóan azt tudnám mondani, hogy ennek vannak példái nemzeti szinten, de európai szinten nem alakultak ki általános tendenciák, vagy következetes rendszer vagy annak alkalmazása európai szinten. Én egyetértek azzal, hogy nagyon veszélyes stereotipizálni az egyéneket, minden esetre szerintem a nyilvánvaló tendenciákat fel lehetne vázolni, meg lehetne határozni. Az elmúlt évek során különösen foglalkoztunk a dzsihadisták visszatérésével és reintegrációjával egyes tagállamokban és eh, nyilvánvalóan tapasztaltuk, hogy azokban az országokban a terrorista cselekmények eh, száma megemelkedett. Minden esetre általános következtetést eh, levonni a muszlim közösségekre vonatkozóan helytelen lenne, és nem is igazán szolgálná a nyomozati munka eredményességét. think I might have covered all of the questions. If not, you can, you can prompt me, Madam Chair, but uh, so far those are my responses. Thank you. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy sikerült válaszolnom minden kérdésre. Köszönöm szépen. Diazemére úr kért még egyszer szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, egy apró hozzájárulást szeretnék tenni az eszmecseréhez. Miután meghallgattuk Sofit, és miután meghallgattuk az igazgató úr válaszait. Úgy gondolom, hogy világos és egyértelmű, hogy a dzsihádnak négy célja van. Az egyik cél az, hogy elfogjon, aztán imádkozzon, harcoljon, és pénzt hajtson be. Nos, melyek az alapvető céljai a szeparatista terrorizmusnak? A terrorista szinten befog, harcol, pénzt hajt be, és zavart kelt annak érdekében, hogy megkapja a társadalmi támogatást, amire szüksége van. Nos, hogy a radikalizáció ernyője alatt nézzük át a helyzetet, amelyre, amely ellen harcol az Európai Unió, egyértelműen azonosíthatóak azok a módozatok, amelyek révén elérik a cél célkitűzéseit. Alapvetően és világosan látjuk azt, hogy milyen módon lehet a demokratikus társadalomban harcolni ezek ellen, a szervezetek ellen. Azt szeretném mondani, hogy ez egy hosszas megállapításnak az eredménye, és nem egy improvizáció az, amit elmondottam, miután régóta figyelem ezeket a terrorista dolgokat. Nagyon röviden, elnök asszony. Egy felvetésnek szeretnék ellen mondani, hogy ha kritikai kérdéseket tesznek fel a terrorizmus elleni harccal kapcsolatosan, hogy hogyan folyik és hogy racionális-e, akkor automatikusan alulbecsülik vagy tagadják a fenyegetés létét. Hogyha egyetlen támadás van csak évente, akkor is óriási lehet a kár, nem csak a az életek szempontjából, hanem a társadalom stabilitása szempontjából. Úgyhogy én ezt teljes mértékben elutasítom, vagyis, hogy tagadjuk a fenyegetést. Ami a racionalitást illeti, mondta a válaszában, hogy ez olyasmi, ami az Európai Unióban sok családot érint, de a kérdésem, hogy ez a nyilvánosság felfogásában mennyire tükröződik. Spanyolországban például sokan vannak, akik eh, személyesen is érintettek a terrorizmus hatásaival kapcsolatosan, elsősorban az iszlám terrorizmusra gondolok, vagyis a kérdésem, hogy a legracionálisabb módon allokáljuk-e az erőforrásokat. Erről még nem vagyok meggyőződve. Sok intézkedés, amelyeket megtettünk, anyagi források, amelyeket az iszlámista terrorizmussal szemben próbáltunk allokálni, nem tűnik arányosnak a fenyegetettséggel. Lehet, hogy tévedek, de ez olyasmi, ami évről évre bizonyossá válik a jelentésük alapján. Nem akarom alábecsülni a fenyegetettséget, de nem vagyok meggyőződve arról, hogy teljes mértékben racionális módon lépünk fel a fenyegetettséggel szemben, Romero López asszony. Eh, Igen, köszönetet szeretek mondani, hogy itt van. A végén szeretnénk hozzászólni, csak azért, hogy tisztázzon számomra egy eh, bizonyos kérdést, ami felmerült. és amelyikre nem találok logikus magyarázatot. Ugyanis 2009-ben az szerepel itt, hogy egy iszlám támadás volt, és 297 szeparatista támadás. Aztán a dossziéban, amit megkaptunk, abban az szerepel, hogy gyanúsítottak, 110 gyanús, iszlamista gyanúsított, és szeparatista letartóztatott 413-an vannak. Tehát az arányosság, az arány a kettő között nincs meg a két adat között. Arra szeretném rákérdezni, hogy ennek mi az oka. Rainwright úr. Köszönöm. Ennek a logikája abban rejlik, hogy tényszerűen nagyon aktívak továbbra is az iszlámista szervezetek. Lehet, hogy csak egy sikeres támadásuk volt 2009-ben, de több támadást kíséreltek meg, sokkal többet. Az iszlámista terrorista csoportok tevékenysége folyamatosan jelen van, mint veszélyforrás maga az a körülmény, hogy a nemzeti rendőrségi hatóságok sikeresen hiúsították meg a támadásokat az elmúlt években, a londoni támadás óta. Nagyon fontos dolog a társadalom számára. A sikeres rendőrségi fellépések eredményeképpen többlettartóztatás történt, és sikeresen bíróságon is elítélték a terroristákat. Ez jó dolog a társadalom számára szintén. Nem látok itt különösebb ellentmondást logikailag a, a számok bemutatásában. Ami a másik észrevételt illeti, nem szabad választanunk a legfenyegetőbb terrorista veszélyek között. Maga a terrorizmus veszélyezteti az európai társadalmakat, minden formájának ellen kell állnunk, ugyanolyan mértékben minden országban, politikai szinten is ezt az egységességet kifejezésre kell juttatni, és a társadalom minden szeletében gondolom, hogy az Európai Parlament is ezzel egyetért. Próbáltam kiegyensúlyozott képet adni most a fenyegetettségről, anélkül, hogy valamiféle toplistát állítanék fel a különböző terrorizmus formák között, ami pedig a terrorizmus olyan formáit illeti, amelyek például Spanyolországot és Franciaországot érintik különösen, több éve az Europol aktívan támogatja az ezekkel a formákkal szembeni fellépést. Ebben a dokumentumban is megpróbáltunk rámutatni arra a tényre, hogy ezen a két országon kívül is az állampolgároknak tudatában kell lenniük annak, hogy ez különös aggályt jelent a franciák és a spanyolok számára, Múlt hónapban volt Franciaországban egy tragikus haláleset, egy rendőr halt meg. Tudjuk, hogy európai szinten milyen tevékenységet végez az Europol, hogy milyen fontos fenntartani ezeken a területeken a válaszadás lehetőségét. Az Európai Parlamentnek is biztosítania kell azt, hogy ez az üzenet megjelenik a nyilvánosság előtt, hogy mindenfajta terrorizmus ellen fellépünk, a terrorizmus minden formája ellen, és nagyon konstruktívnak és hasznosnak tartom ezt a mai vitát is. Egy nagyon rövid kérdésem volna. Azt mondja, hogy sokkal több támadási kísérletet hiúsítottak meg, mint amennyi megtörtént, de a jelentés azt mondja, hogy kétszer 94 meghiósított vagy sikeresen kivitelezett támogatást, támadást jegyeztek fel, akkor az egyes szám akkor ezek szerint nem helytálló. Ez szerepel a jelentésben. Ha. Okay, I will need to maybe Uh, Talán majd részletesebben egyeztetünk erről. A hírszerzési helyzet jelen pillanatban az elmúlt években ez a kép alakult ki, tehát a rendőrségi ügynökségek Európában napi szinten uh, találkoznak tervekkel, összeesküvésekkel, iszlámista támadási tervekkel. Nem akarom eltúlozni ezt a körülményt, de több ez, mint évente egy. Egy megerősített támadást foglaltunk a jelentésbe. Itt egy letartóztatás is volt, és bírósági eljárás, de nem ez a teljes mértéke a tevékenységnek Európa területén, sem pedig a, a támadásoknak, amelyeket terveznek Előfordul, hogy vannak olyan esetek, hogy az adott tagállam nem kívánja ebben a jelentésben közzétenni a teljes tevékenységet nemzetbiztonsági okokból, de az biztos, hogy egynél több iszlámista terrorista támadást próbálnak végrehajtani Európában évente. Remélem, hogy ez a válasz valamennyiben hasznos lesz. Por, por hacer csak egy pontosítást szeretnék tenni. Nagyon gyakori, hogy a statisztikák összeadják az el megelőzött illetve végrehajtott támadásokat. A Sweet esetben ez egyértelmű, mert ott összeadódnak az elkerült, megelőzött, illetve a végrehajtott támadások. És talán ebben rejlik a magyarázat annak, hogy miért nem stimmelnek a számok. Köszönöm szépen, Wainwright úr. Köszönöm szépen a prezentációt, a válaszokat, és köszönöm a kollégáknak is az aktív részvételt. Nagyon fontosnak tartom ezt a vitát. Sok szerencsét és jó munkát kívánok. Köszönöm. Uh, and now we move to our... Most pedig uh, a következő napirendi pontunk tárgyalása következik, következik a 19 a tartózkodásra és munkavállalásra vonatkozó összevont kérelmezési eljárás. Veronika Mathieu asszony az EPP-től, ő az előadó. Mathieu asszony az egységes kérelmezési eljárás kapcsán nagyon fontos munkát végzett, megpróbált az első olvasatban megállapodást elérni ebben a nagyon fontos témában. A tanácsban, a bizottságban Április 13-án volt ülés az árnyék eh, jelentéstevők részvételével, nem mindenki volt ott jelen, éppen ezért Matió asszony szeretné bemutatni az első eredményeit ennek a megbeszélésnek. Ezután majd lesz egy következő megbeszélés május 5-én, Először is tehát megadom a felszólalás lehetőséget Mathieu asszonynak, azután pedig a tanács elnökségének, illetve az elnökség képviselőjének, remélem, hogy már itt vannak, de még nincsenek. A bizottság képviselője jelen van, úgyhogy folytathatjuk a munkát. Mathieu asszony, Veronik, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, emlékeztetem önöket, hogy ez az irányelvjavaslat egy azok számára vonatkozik, a akik tartózkodásos munkavállalásra vonatkozó összevont kerülmezési eljárás témájában történik azok számára, akik harmadik országból származnak és törvényesen, legálisan dolgoznak és tartózkodnak az országainkban. Egyiségesen dolgoztunk, a Sáda, az árnyékjelentés tevőkkel, trialógust is elvégén Trialogust is végrehajtottunk a tanács és a bizottság képviselőivel, és nagyon sok kérdést tisztáztunk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy elfogadásra kerüljön ez a szöveg. Néhány pontot szeretnék kiemelni, amelyik a hatályra vonatkozik, az uh, LIBE a hatályra vonatkozik, és a foglalkoztatási bizottság az olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek inkább a foglalkoztatásra vonatkoztak. Ami a a hatályt illeti, a, a szezonális idény munkásokra vonatkozik. Ezzel kapcsolatosan majd egy plenáris, a plenárison fogok kérni egy eh, nyilatkozatot. Tehát olyan e, védel, nagyobb védelmet nyújtó intézkedéseket szeretnénk kérni ezzel az anyaggal. A, a különböző szervekkel, a bizottsággal fogunk beszéltünk, és azt garantálták az, hogy ez meg fog történni. A délután folyamán lesz egy értekezlet az árnyék jelentéstevőkkel. Másodjára azt szeretném mondani, hogy ha túlságosan ki akarjuk terjeszteni ennek a javaslatnak a hatáját, akkor akkor egyenesen beleszaladunk egy katasztrófába, és nem fogunk egyességre jutni, ezt a javaslatot 2007-ben és 2008-ban is terítékre került, és nem sikerült egyességre jutni. Ez az én álláspontom tehát, és más kollégák is egyetértenek ezzel, mégpedig az, hogy egy ad minimum szöveget szeretnénk elfogadni, de a lényeg az, hogy ez megfeleljen sok, egy nagy többségnek, egy jelentős többségnek, és ezt szeretnénk tenni, semmint az, hogy elkezdünk hosszas tárgyalás megállapodásokban a hatály kiterjesztésére, amelyeknek nagyon kétes a kimenetele. Nos, a mai napon 18 órakor lesz egy szavazás ezzel kapcsolatosan, és hogyha túlságosan tág hatályt akarunk elérni, akkor belefuthatunk egy szörnyű eh, katasztrófába. Nos, a, meg néztük azt, hogy ebben a kérdésben az kérelmezések kérdését egyértelmű és világos eh, eljárásban kell összefoglalni, és ebben mindenki egyetért. A következő trilógus eh, következő szerdán lesz, ahogy ön is említette, elnök asszony, majd tájékoztatom a tagokat arról, hogy hogyan, eh, milyen fejlemények lesznek, és remélem, hogy tudom önöket tájékoztatom időben arról, hogy mi fog történni. Köszönöm szépen! Köszönöm, Veronik. Időközben megérkezett a tanács képviselője, Jimenez úr. Most meg is adom a szót neki, és ezután szólnak majd az árnyék előadók. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedje meg, hogy a spanyol elnökség a tanács spanyol elnökség nevében köszönetet mondjak Matya asszonynak, mert kiváló munkát végez, kiváló együttműködésben a tanácssal. Számunkra az átláthatóság és együttműködés igazi példája ez, meg vagyunk győződve arról, hogy ennek az eredmények csak is egy egyértelműs, világos és nagy minőséget képviselő munka lesz. Egyértelmű látjuk, hogy nagyon sokan azon dolgoznak, hogy a, a megfelelő módon meghatározzák ennek az irányelvnek a hatáját. Mint ahogy tudjuk, mindenféle kizárást a hatályban megfelelően meg kell indokolni. A tanács részéről annyit mondhatok a bizottságban, hogy a hármas cikk kettes pontjában szereplő kizárásokat, mentességeket, azok minden megfelelő és technikai indokkal indokolható. Biztos vagyok abban, hogy a bizottság is el tudja eh, ezeket fogadni. Konkrétan arról van szó, és ami az idény munkásokat illeti, seasonal workers, azt hiszem, hogy az önök bizottsága előtt már említettem, hogy azért van az, hogy a bizottság kezdeti szövegében, kiinduló szövegében ki vannak zárva, mert ők ki vannak zárva, ez azért van, mert van egy másik jelentéstervezet, irányelvtervezet, amelyik kizárólag ezeknek az idei munkásoknak a jellegzetességeivel foglalkozik, mert ez a kérdés nagyon foglalkoztat minket, olyannyira, annyira, olyannyira ö, nagy mértékben foglalkoztat minket, hogy egy ö, ö, egész irányelvet nekik fogjuk szentelni, és ezeket eh, a, a stokholmi programban benne vannak, amelyet a Mastrom asszony és Reding eh, biztosak eh, bemutattak a múlt héten. A, a tanács részéről ez egyértelmű, világos, a bizottságnál is egyértelmű, hogy ezt az irányelvet néhány hónapon belül tető alá hozzuk. Minden esetőségre biztosíthatom önöket eh, arról, hogyha a parlament további garanciákat kér, akkor a tanács áll eh, ennek elében, mert úgy véljük, hogy eh, számunkra is nagyon fontos, hogy megfelelő tárgyalásokon keresztül érjük el az eredményt, és nagyon fontos, hogy ugyanúgy kezeljük az idei munkásokat, mint az állandó munkásokat. Néhány dolgot szeretnék még hozzátenni. Egyrészt az, hogy várjuk, hogy mi történik a foglalkoztatásügyi bizottságnál, a szavazásnál, van egy pár módosítás a kettes cikknél, amik rendkívül fontos, amikor egyértelmű lesz a két bizottságnak az álláspontja, akkor már részletekbe menően tudunk lefolytatni a tárgyalásokat. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Blinkevics jöjte, asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm az előadó munkáját is, illetve, hogy ilyen szívesen működött együtt velünk. Volt egy megbeszélésünk az előadóval és az árnyék előadókkal, amelyen megtárgyaltuk a különböző észrevételeket, amelyeket most el szeretnénk mondani. Az álláspontom az irányelv hatájának korlátozásával kapcsolatosan a következő. Most egy olyan dokumentumunk van, amely európai szinten alkalmazandó, és amely az idény munkások munkájának módját szabályozza. A javaslatot évek óta tárgyaljuk. Ezt mindenki tudja. Én remélem, hogy az Európai Parlamentet legalább, ha nem is tavasszal, de nyáron eléri már ez a javaslat. Az önfoglalkoztató idény munkások nem tartoznak az irányelv hatája alá, Tudjuk, hogy az idény munkások dolgozhatnak az Európai Unióban, adót fizetnek, de ha nincsen egy olyan jogszabály, amely a munkájukat szabályozza, diszkrimináció áldozataivá válhatnak. a külföldön dolgozó idénymunkások hozzájárulhatnak az európai gazdasághoz, fizetik az adójukat és a biztosítási járulékokat nem volna helyes, hogyha nem szabályoznánk az ő munkájukat, tevékenységüket, illetve jogaikat is szabályozni kell, ideértve például a szakszervezethez való csatlakozás jogát. Arra kérek hát mindenkit, hogy gondolkodjanak el arról, hogy milyen, le, milyen eshetőség van arra, hogy marginalizálódjanak a az idény munkások, hogyha nem szerepelnek az irányelv hatája alatt. Az első hallgatáson már, meghallgatása már volt ezzel kapcsolatosan szó, és ma délután is lesz majd egy ezzel kapcsolatos megbeszélés, ahol konszenzusra fogunk törekedni, de ne húzzuk túl sokáig az időt, szükség van arra, hogy legyen egy jogszabály arra, hogy szabályozza az idény munkások tevékenységét. Remélem, hogy ez nem lesz olyan bonyolult. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony, nagyon rövid leszek, ugyanis számomra ez a téma új. Plaszhárd asszony, a korábbi árnyék jelentéstevő ugyanis távozni fog, tehát pár nappal ezelőtt jelölte ki engem, éppen ezért nem ismerem minden apró részletét az anyagnak. Ennek ellenére támogattam ez idáig a jelentéstevő megközelítését, és ezen nem is kívánok változtatni. Habár úgy gondolom, hogy itt meghallgatva Briás Kövecs asszonyt, ha a megállapodás már közelbe került, akkor szerintem ezt a lehetőséget nem kéne elmulasztanunk, és esetleg majd egy későbbi időpontban újra felülvizsgálnánk ezt a kérdést. Hiszen tekintettel a különféle bevándorlási szempontok figyelembevételére ezt minden esetben nagyon nehéz nyomon követni. Tehát ma délután erre még majd visszatérünk. Köszönöm, Lambert asszony. Köszönöm, elnézést kérek, hogy későn érkeztem. De hát szokás szerint itt két szakbizottság között futkoráztam, úgyhogy csak 20 perccel, 25 perccel ezelőtt tudtam megérkezni. Én tudom, hogy a tanács véleménye az, hogy itt bizonyos feszültség van a hatály és a jogok között, és valamilyen okok folytán nem törekedhetünk a maximális hatályra, illetve a maximális jogokra ami egy érdekes álláspont. Tudom, illetve biztos vagyok benne, hogy az Európai Parlament is kialakítja saját tárgyalási stratégiáját, tehát ne legyünk túlságosan minimalisták, amikor megkezdjük a tárgyalásokat a tanácssal. Nagyon fontos ezzel a dosszével kapcsolatosan, hogy megpróbáljunk egy hozzáadott értéket teremteni Európa számára. Attól tartok, hogy még mindig leragadunk a hatály mellett, amit a tagállamok készek megtenni, illetve hogy egyes foglalkoztatói csoportok esetében, vagy az ő jogaik esetében mennyire hajlandók elmozdulni ettől, vagy hogy ki folyamodhat munkavállalási engedélyért. Ezeket meg kellene vizsgálni, mit tehetnek a foglalkoztatók, a magánszemélyek az országon belül, illetve kívül. Ez nem csak az egyének, hanem a munka, munkáltatók szempontjából is fontos kérdések. Nagyon sok KKV többször hangsúlyozta már mindezt. A nagyvállalatok viszonylag könnyebben kezelhetik a harmadik országokból származó személyeket, hiszen ők rendelkeznek kellő kapacitással. A KKV-k esetében ez sokkal nehezebb, hogy megfelelően kezelni tudják az ezzel kapcsolatos bürokráciát és adminisztrációt. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy működőképessé tegyük, akár az érintett egyének, akár a munkáltatók szempontjából. Köszönöm, Lambert asszony. A bizottság képviselőjét szeretném megkérdezni, hogy kíván-e szólni. Köszönöm, elnök asszony. Röviden a személyes határól. Emlékeztetnék az eredeti javaslat elgondolására. Mindig is azt mondtuk, hogy azok, akik nem szerepelnek, nem tartoznak a szabály, személyes hatály alá, másút kerülnek szabályozásra, akár menedékesek, akár egyéb kategóriák, és ugyanez vonatkozik az idény munkásokra is. És szeretném még egyszer megerősíteni azt, amit a tanács elnöksége elmondott. Tehát itt két bizottsági anyagról van szó, amelyben már megerősítettük, hogy az idény munkásokra vonatkozó javaslatot idén előterjesztjük. Az egyik szerepel a munkaprogramunkban, az idei munkaprogramunkban, a másik pedig a Stockholmi programmal kapcsolatos bizottsági akciótervben. Az idény munkások tehát abba a kategóriába tartoznak, amit szintén szabályozni fogunk, de nem, a, nem ebben az irányelvben, az eredeti javaslat szerint. Tehát ennyit kívántam csak kiegészítésképpen elmondani. És akkor most megadom a szót a jelentéstevőnknek, Matthieu asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nincsen semmi különösebb mondani valóm ezek után. Egyszerűen csak eh, tudom, hogy az idei munkásokat illetően világosan kiderült, és majd kérni fogok a plenárison egy nyilatkozatot ebben a témában, annak érdekében, hogy kellőképpen meg legyen erősítve, majd délután beszélek akkor az árnyékjelentéstevőkkel, és a trialógus folytatódik. Köszönöm. Uh, well. Nos, kedves kollégák, most ezt a napirendi pontot lezárjuk. Van még némi időnk 11 óráig, úgyhogy most szünetet kell tartanunk, hiszen 11 órakor egy közös ülésre kerül sor az Emberi Jogi Albizottsággal közösen, ahol is ide látogat az ENSZ menekültügyi külön megbizotja Antonio Guterres, tehát 11-ig várnunk kell. Addig szünet.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 <clears throat> Akkor folytassuk az ülést. Amit közösen tartunk az Emberi Jogi Albizottsággal és a Fejlesztési Bizottsággal. Hautala asszony lesz a társelnök, aki az Emberi Jogi Albizottság elnöke és Jolly asszony, a Fejlesztési Bizottság elnöke, aki azonban nem tudott eljönni. Az AFET ben folyik jelenleg a jelentéséről a szavazás, de amint ez véget ér, majd ő is csatlakozik hozzánk. Először is szeretnék hangot adni örömömnek és üdvözölni Antonio Guterres urat, az ENSZ menekültügyi külön megbizotját, és először is gratulálni szeretnék önnek újraválasztásához, ami múlt héten, április 22-én történt a közgyűlés ismét megszavazta a mandátumát további öt évre. Ez is jelzi, hogy milyen magas színvonalon irányította ezt a munkát, és az Európai Parlament eh, képviselőiként különösen eh, örülünk, hogy tovább folytathatjuk önnel a kiváló együttműködést, illetve az ön által képviselt szervezettel. És szeretném megragadni a lehetőséget, és elmondani, hogy mennyire hálásak vagyunk, hogy milyen értékes hozzájárulást tett eh, az ENSZ menekültügyi hivatala a jogalkotási munkánk során a menekültügy területén. A következő másfél órában, ami az eszmecseréhez rendelkezésünkre áll, javasolnám, hogy először meghallgatnánk a külön megbízott úr beszámolóját, majd megadnánk eh, a képviselőtársaknak a szót, és mindaddig, amíg Hautal asszony megérkezik, illetve már meg is jött, So if you agree, uh, I will... Tehát ha egyetért, akkor átadnám az elnökségi teendőket Guterres úr bevezetője után, ha ez így rendben van. Tehát Guterres úr, szeretném akkor átadni önnek a szót. Kérem, számoljon be arról, hogy hogyan látja a menekültügyi politika helyzetét, és a kollégák ezt követően majd felteszik a kérdéseiket. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben. Ugyan soha nem voltam európai parlamenti képviselő, de 25 évig a saját országomban képviselőként tevékenykedtem, és az európai ügyekkel intenzíven foglalkoztam. Tehát örömömre szolgál, hogy visszajöhettem Tudom, hogy az önök parlamentje mindig is komoly elkötelezettséget mutatott a menekült ügy iránt, a menekültek védelme ügyében. Néhány szót szeretnék szólni a menekült ügyi tendenciákról a világon, Európában, a UNHCR-ról, valamint néhány szót lezárásképpen a jövőről. Ha megnézzük a napjainkat, akkor a menekültesek helyzete és más hontalanná vált személyek helyzete viszonylag stabilizálódott. 16 milliót regisztráltunk menekültet, a palesztinakat is ideértve, akik a saját határaikon belül valamilyen konfliktus helyzetben váltak menekülté. A fejlett világban és Európában különösen szintén stabilnak tekinthető a menekültesek száma, kb. negyedmillió. ez viszont arra is utal, hogy tartósakká váltak a konfliktusok, másrészt pedig arra is, hogy bizonyos megoldásokat találtunk. A közelmúltban komoly erőfeszítéseket tettünk az a visszatelepítési visszatelepítés területén, majdnem kétszer annyian kerültek vissza telepítésre saját országukban, mint korábban. Tanzánia például nem, roga, nem régiben hozzájárult ahhoz, hogy 160 ezer burundi menekültnek állampolgárságot ad. Tehát ők már nem menekültek, hanem tanzán állampolgárok. Ez egy komoly eredménynek tekinthető. Ami viszont az optimális megoldást illetné, tehát a méltóságteli önkéntes visszatérést. Sajnálatosan itt csökkenés tapasztalható. A visszatelepülés kevesebb, mint felét teszi ki. Korábban 800 ezer, 1 millió körül volt ez a szám, tavaly 400 ezer. Tehát tartósakká váltak a konfliktusok, másrészt pedig meglehetősen instabilá vált eh, a menekültek eh, helyzete például Palesztinában, Afganisztánban eh, látható, hogy egy padhelyzet alakult ki e tekintetben. Ha megnézzük, hogy milyen tevékenységekben veszünk részt, két csoportot lehet megemlíteni. Az egyik a egyfajta válság övezet, egyfajta ív, ami Dél-Kelet-Ázsiától Afrikáig terjed, Pakisztán, Afganisztán, és itt meg kell említeni a palesztin menekült helyzetet, Szudánon át Csádáig, Szomália és Jemen. A világ menekültjének kétharmada ebből a térségből kerül ki. A helyzet ezeken a területeken, ezekben a régiókban egymással szorosan összefügg, és ezen kívül a globális biztonsággal is. A terrorista fenyegetést is sokan összekapcsolják ezekhez a konfliktus helyzetekhez, és az úgynevezett nyugati és muszlim világ közötti konfliktusra is visszavezethető ez a helyzet, tehát ha úgy tetszik a civilizációk közötti ütközésre. És ezen kívül megemlíthetők még egyéb konfliktus helyzetek, esetenként igen súlyosak, például a kongói köztársaságban, de ezek elszigetelt vagy regionális dimenziójú konfliktusok és nem kapcsolhatók a globális biztonsági szempontokhoz, vagy legalábbis nem annyira szorosan. És ebből következően eh, hajlamosak sokan erről megfeledkezni. Mind a politikai megoldásokat, mind pedig a humanitárius reagálást illetően olyan országokban, mint például a Közép-Afrikai Köztársaság, amiről a világ többi része, vagy nagy része legalábbis nem is tud, hogy létezik. Tehát a hontalanná vált tak összefüggésében, illetve a megoldatlan konfliktusok összefüggésében vizsgálva mindezt, illetve olyan konfliktusok esetén, amelyek esetleg megoldást nyertek, meg kell említeni a stabilitással biztonsági problémákat. Ebben az összefüggésben az európai menekültügyi rendszer különösen fontos. Egyrészt azért, mert Európa mindig is cél területe volt a menekültek áramlásának, másrészt pedig Európa például is szolgál. Nemrégiben jártam Dél-Kelet-Ázsiában, és áttekintettük a helyzetet a nem önkéntes visszatelepítések kapcsán. Megkérdeztem tőlük, hogy miért vádolják Európát, vagy miért emelnek panaszt Európával szemben. Európa szerepe, illetve az Európában történtek mindig is erőteljesen kihatottak a menekült ügyben a világ egyéb részeire. Az egyik fő aggályunk és az egy- együttműködésünk egyik fő szempontja az európai intézményekkel, különösen az Európai Bizottsággal, amelyel több megbeszélést folytattunk a közelmúltban tegnap is, nagyon erőteljes ez az együttműködés, tehát a fő aggályunk az, hogy egy olyan területen, ahol az emberek szabadon mozoghatnak, én eh, portugál államkért, eh, állampolgárként eh, bármikor elutazhatok Berlinbe, anélkül, hogy az útlevelet elkérnék. Ugyanakkor viszont az egyes tagállamok között a menekültügyi szabályozás, a menekültügyi politika igen eltérő. Én itt említettem Afganisztánt, Szomáliát vagy egyéb országokat. Ha innen érkeznek menekült kérők az egyik országba e az EU-n belül, akkor lehet, hogy 95%-os eséllyel elutasítják, szemben azzal, hogyha egy másik tagállamba kérnek menedékjogot, ott nagyobb eséllyel kapják meg. Egy egységes térségben, ahol a menekültügyi rendszerek eh, ilyen eh, sokszínűek, meglehetősen megkérdőjelezik a megfelelő védelem biztosítását a menekültesek eh, vagy a menekültkérők esetében. Úgyhogy mi reménykedünk, és nagyra méltányoljuk, méltányoljuk azt az öt javaslatot, amit a bizottság előterjesztette a menekült ügyi területen történő eljárások módosítására. Az irányelv módosítása komoly előrelépést jelentene ahhoz, hogy egy valóban egységes menekültügyi rendszer alakuljon ki az EU-n belül. Egyelőre nehézkesen halad a dolog, a javaslatok elfogadása irányában sok tagállam élt ellenvéleménnyel vagy kritikával, minden esetre mi úgy, érjük, úgy érezzük, hogy ezek a javaslatok komoly jelzést jelentenek az irányban, hogy egy valóban egységes menekültügyi rendszer alakuljon ki. A Frontex-el is együttműködünk, és nagyon fontos, hogy a az európai intézményekkel, többek között az Európai Parlamenttel folytatott megbeszéléseink mindig ugyanabból induljanak ki. A tagállamoknak vannak jogai, illetve kötelezettségei is, hogy a határaikat megfelelő módon kezeljék, megvan a joguk saját menekültügyi politikájuk kialakításához, Természetesen az Európán belüli bevándorlás nem tartozik az én mandátumom körébe. De ami a jogok érvényesítését illeti, a határőrizet, vagy a határok kezelése és a menekült ügyi politikák kezelése olyan irányban történjen, ami megfelelő nemzetközi szabályok szerint biztosít védelmet a menekültesek számára. Ezeknek a rendszereknek hatékonyaknak kell lenniük, ugyanakkor a védelemre is érzékenynek. Ha megfigyeljük a menekült kérők áramlását, akkor nagyban egybeesnek ezek az útvonalak, a, a kábítószer csempészeti útvonalakkal, illetve egyéb útvonalakkal, és ha valaki konfliktus térségben él, akkor gyakorlatilag csak ezenek az útvonalakon juthat el Európába. Az embercsempészet illetve a csempészet általában egy nagyon súlyos bűncselekmény, nagyon súlyos probléma, amit nem lehet eléggé elítélni. Számomra ez a legborzasztóbb, a legszörnyebb formája a bűncselekménynek, hiszen az emberkereskedelem áldozatait rabszolga sorba taszítják, elsősorban ez a cél vezéli az embercsempészeket, és mindent meg kell tenni, hogy ezt a hálózatot, meg tudjuk, fel tudjuk göngyölni. Az csempészet persze legalább annyira foglalkoztat minket. A bűncselekményt elkövetők elfogása legalább annyira fontos, mint az áldozatok számára nyújtandó védelem, és ezeket kell egyensúlyba állítani. So our a mi legfontosabb feladatunk tehát, vagy a legfontosabb érdeklődési körünk, hogy úgy mondjam, egy valódi európai menekültügyi rendszert kialakítani, figyelembe véve a közvélemény alakulását, a migráció, a menekültügy összefüggései miatt, biztonsági aggályok miatt, a politikai viták miatt, a média szerepe miatt, a média tendenciák miatt, hiszen van egy olyan tendencia, hogy egyfajta idegen gyűlölet alakul ki. Ez természetesen valós kockázatot jelent a védelmi rendszerek elemei tekintetében, ami a menekültügyi rendszert illeti. Ami az ENSZ menekültügyi főbiztosságát illeti, nagyon sokat dolgozunk egy nagyon nagy kihívás jelentő helyzetben globálisan, hogy még többet tudjunk tenni, és hatékonyabban tudjunk dolgozni. Sajnos még nem tudunk mindent megtenni, amire szükség volna a különböző lakosságok igényeinek megfelelően. Belső reformot kezdtünk meg, az Európai Unió nagyon sokat, sokban támogat minket ebben. A pénzügyi támogatásunkat 40%-ban az EU és az EU-s tagállamok adják a bizottság a második legnagyobb támogatónk, ez nagyon fontos hozzájárulás, és ez nagyon releváns, különösen a parlament számára, hiszen a parlament tagjai közvetlen felelősséggel tartoznak a költségvetés kezeléséért, ezért nagyon fontos az elszámoltathatóság azt is lényegesnek tartjuk, hogy az a támogatás, amit kapunk, egyre inkább eljusson a ránk bízott emberekhez, és kevésbé a szervezeti ügyekre fordítódjon. A menekültügyi tevékenységeinket is bővítjük, és egyre inkább próbáljuk a belső menekülteket is támogatni az ENSZ rendszerének szélesebb körében, egyfajta humanitárius tevékenységként a tevékenységünket több mint 50 a bővítettük, világszerte 1,1 milliárdról 1,8 milliárdra négy év alatt, anélkül, hogy a létszámunk nőtt volna. Egyébként a központban 30%-kal csökkent a létszám, 14%-át teszi ki a költsége ennek a központnak, az összköltségeinknek, és most már csak 9,5% egyre több erőforrást tudunk a műveletekre fordítani, és pontosan ez az a folyamat, amelyet tovább fogunk vinni, a sürgősségi beavatkozásokra próbálunk összepos, összpontosítani, a védelemre, elsősorban a vegyes népesség mozgások összefüggésében a városi menekültek összefüggésében egyre többen laknak városokban, kevesebben táborokban, és ez nagyon nagy kihívást jelent, hiszen például a Nairobi szegény negyetekben, Johannesburgban, Kairóban nagyon nehéz megfelelő védelmet adni ezeknek az embereknek, mint egy menekültáborban. Az persze másféle kockázatokat vet fel, és megpróbálunk megpróbáljuk a belső menekültek tekintetében is pótolni a kapacitás hiányainkat. Ez most nagyon nagy aggályt jelent, hogyha valaki egy idegen országban menekült, akkor a nemzetközi jog szerint annak az országnak a védelmét élvezi, és biztosítani kell, hogy ezt a védelmet az adott illető megkapja, de hogyha a saját ország határán van az illető, akkor a saját államának a védelme alatt áll, és általában a saját állam inkább a probléma, mint a megoldás része. A jövővel kapcsolatosan is vannak aggájaink. Az egyik tendencia a humanitárius tér csökkenése, bizonyos térségekben egyre nehezebb segítséget nyújtani, bizonytalan a biztonság hiánya miatt. Három kollégánkat Pakisztánban megölték, hat hónap alatt és ugyanez vonatkozik más emberjogi és humanitárius szervezetekre, tehát a biztonság hiánya nagyon fontos tényező, a másik pedig a kormányok fellépése, mint Darfur és más országok, ahol a kormányok korlátozzák a humanitárius segítségnyújtást. A harmadik pedig az, hogy nagyon nehéz bizonyos körülmények között a nemzetközi közösség katonai beavatkozását és humanitárius beavatkozását megkülönböztetni. Például a kéksisakosok esetében a békefenntartók esetében nagyon nehéz fenntartani a békét egy olyan országban, ahol nincs is béke. Ilyen összefüggésben nagyon nehéz feladatunk van, ezt elképzelhetik, hiszen a mandátumunk szerint a civilek védelmét kellene megoldani, ugyanakkor a kongói hadsereget is támogatnunk kellene a, fel, a lázadók ellen, pedig ez az egyik legsúlyosabb emberi jogsértő szervezet a világon az ország politikai problémái miatt, ami pedig egy falu lakossága számára ezt jelent, ez jelent, nagyon nehéz megkülönböztetni azokat a tevékenységek, amelyek a menekültek védelmére vonatkoznak, és amelyek pedig katonai tevékenységre vonatkoznak. Ezért összehúzódik a humanitárius tér. Tehát ha a kollégáink még a legtöbbet meg is teszik, hogy megfeleljenek a függetlenség, a semlegesség és az elfogulatlanság feltételeinek. Azután az a tény, hogy egyre kevesebb súlya van az emberi jogi programnak tíz évvel ezelőtt a saját országom kormányával részt vettem a keleti timori probléma megoldásában, és tudom, hogy most a nemzetközi beavatkozás, ami tíz éve valóságos volt, most nem volna lehetséges. Lehet, hogy ez szélsőséges példa, de sok más esetben is látjuk, hogy az emberi jogi napirend veszít a nemzeti szuverenitás napirendjével szemben, ez nagyon aggasztó fejlemény. A parlament fejlesztési munkájának köszönhetően még egy dolgot meg kell említeni. Nagyon nehéz összekötni a fejlesztés és a fenntarthatóság szempontjait. Ez egy másik terület, ahol úgy gondolom, hogy megakadt az előrelépés ez az adott országok kormányzati hiányosságain is múlik, de a nemzetközi fellépés hiányosságain is. Azután a jövőre tekintve néhány észrevétel. Új tendenciákat tapasztalunk. Az egyezmény alkalmazandó a konfliktusok miatt üldöztetést elszenvedő emberekre, Egyre többen azonban nem ilyen okok miatt hagyják el az országokat, hanem másosok, más okok miatt. Hogyha nézzük a megatrendeket, növekszik a, a népesség, azután egyre többen vándorolnak városokban, klímaváltozás a hatásaival, és ezek egyre felgyorsítják egymást, ezek a tényezők és hatások. Mindegyik instabilitást okoz, ide számítható a vízhiány, az élelmiszerhiány, a különböző népességmozgások, hogyha ezeket a globális tendenciákat megvizsgáljuk, ezek egyre inkább összekapcsolódnak, a világ egyre kisebb lesz, a fizikai határait is elértük a fejlesztésnek. More and more interlinked, but they are also linked to questions of global peace and security, and they are becoming factors of forced displacement. And the international community has not uh, a clear strategy on how to deal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 valószínűleg a, ha megváltoztatjuk az egyezményt, akkor még rosszabb szöveget fogunk kapni. De úgy gondoljuk, hogy van egy olyan vita, ami nagyon fontos a nemzetközi közösség szempontjából, vagyis hogy hogyan tudjuk ezeket a kényszerű elvándorlási folyamatokat visszafogni, és különös tekintettel a védelemre, az emberi jogi szempontokra nem bővíteni akarjuk a mandátumunkat, katalizátorok szeretnénk ebben a vitában lenni. Jövőre lesz az 60. évfordulója az egyezménynek, és szeretnénk kihasználni ezt az alkalmat, hogy egyfajta nemzetközi vitát stimuláljunk. Szeretném, hogyha az Európai Parlament is ebben aktívan részt venne, annak érdekében, hogy az Európai Unió kult szerepet játszon a nemzetközi közösség alakításában, abban, hogy megfeleljen ezeknek az új kihívásoknak, és fel tudjon lépni ezeknek a globális trendeknek az összefüggésében. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm Guterres úr. Nagyon érdekes bevezetőt hallottunk öntől, érdekes és sokszor szomorú információkkal, de tudatában kell lennünk ezeknek a tendenciáknak és kérdéseknek. Most átadnám az elnöki teendőket az ülés hátra lévő részére Hautala asszonynak. Több felszólalónk van, az felszólaló listát is átadom. Köszönöm szépen. Az Emberi Jogi Bizottság nevében szeretném Gutérrez úrat üdvözölni, és a Libe Bizottságot isnak is köszönöm, hogy megszervezte ezt az együttes ülést. Ebből is látszik, hogy megpróbáljuk ezeket a fizikai korlátokat, ezeket a egymáshoz kapcsolódó tényezőket feltérképezni közösen, és az Emberi Jogi Albizottságban a külkapcsolatokon is dolgozunk, és egyre érdekesebb számunkra ez a kapcsolódás a belső és a külső emberi jogi aspektusai között a bevándorlásnak és a migrációs kérdéseknek. Bizonyos vagyok abban, hogy a jövőben is tudunk az emberkereskedelemmel kapcsolatosan együttműködni. Ön is említette, hogy ez az egyik legsúlyosabb emberiség elleni bűn, nem akarom húzni az időt, nem akarom túl sok mindennel kiegészíteni az elhangzottakat. Erre szeretném azonban felhívni a tagjainkat, Halfano asszony az első felszólaló. Van-e felszólalási időre vonatkozólag korlátozás? Az ajánlás két perc. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm a külön megbízott urat. Nagyon örülök, hogy itt van, és számomra ez nagyon megnyugtatta. Szeretem az ön figyelmébe ajánlani egy sor kérdést. A szakbizottságon belül a parlamentben már szeptemberben foglalkoztunk a um, visszahonosítás kérdésével, ami egy szörnyűség. Láttuk, hogy mi történt, hogy augusztus 29-e és 30-a között, amikor Olaszországban egy olasz eh, hajó visszahonosított eh, eh, anélkül, hogy bármit is kérdezett volna tőlük, anélkül, hogy bekérdezte volna, hogy egyáltalán politikai menekültekről van szó. Szirakúza magán erőszak miatt indított eljárást Ronkoni vámös igazgató ellen azért, mert nem alkalmazta az olasz eh, törvényeket, és azért, mert Libiába visszautasította ezt a 75 külföldit. Ezeket a személyeket az olasz és líbia között eh, kialakult eh, megállapodás értelmében küldték vissza. Líbia soha nem írta alá az ENSZ menekültügyi eh, szerződést. Megpróbált, az olasz kormány megpróbált egy ilyen visszahonosítási megállapodást elérni egy olyan országgal, és ez, ez, szörnyűséges. Közben Olaszország ugyanezt próbálja elérni Pakisztánnal. Nos, személyesen sokszor kértem a tanács a miniszterelnökünket, hogy mit tudnak mondani a szerződésekkel kapcsolatosan. Mi történt a svéd elnökség és Líbia között minden egyes alkalommal kiderült, hogy a tanács elnöksége nem tud semmit sem mondani arról, hogy mi történik a tárgyalások során, mintha ez tabu kérdés lenne. Laura Boldrini asszony, aki az önök szóvivője Olaszországban, ő többször említett ezt a kérdést, és feljelentett ezt a kérdést, nem csak ezt, hanem ahomi Ganfúban történik, Libiában, egy börtönben. Olyan személyekről van szó, akik nagyon gyakran diktatúrák elől menekülnek, vagy vallásos elnyomás alól, de őket Líbiában egy börtönbe helyezik, ahol minden joguktól meg vannak fosztva. Az ENSZ megbizotja nem tud ott beszélni ezekkel a személyekkel. Nos, az Európai Unió továbbra is próbál eh, olyan egyességet eh, elérni olyan országokkal, amelyek még mindig nem írtak alá a Genfi Egyezményt, akik eh, továbbra sem tartanak be semmilyen emberi jogot tiszteletben, és szeretem tudni, hogy mi a helyzet ezekkel a keretmegállapodásokkal, amelyeket aláírunk, és amelyekről semmilyen tájékoztatást nem tudunk. Zajlanak a tárgyalások, de fogalmunk sincs arról, hogy mi történik ezekben. Köszönöm szépen a jelenlétet. Köszönöm, Alfano asszony. Kulió úr a következő felszólaló. Három kérdést meghallgatunk, és aztán a főbiztos úr válaszolhat rájuk. Muito obrigado, Sr. Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálni szeretnék a külön megbízottnak, hogy itt van előttünk. Portugáliában Antonio Gutiérrez ellenzékében voltam annak idején, ugyanakkor ez nem akadályoz meg abban, hogy elismerjem a kiváló képességeket és kiváló munkát, amit végez az ENSZ menekültügyi mm, hivatalánál, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy portugál személy ilyen kiválóan vezeti ezt az irodát, Köszönjük szépen az őszinte szavait, köszönjük szépen, hogy kritizálta és nyitottan az Európai Unió Európában tapasztalt egyes problémákat, ő rámutatott ugyanis az Európai Unió egyes gyengességeire, és ön tudja nagyon jól, hogy az Európai Parlament osztja ezeket az aggályokat, hogy mm, mégpedig, hogy hiányzik egy közös európai menekültügyi politika, illetően ugyanakkor tudjuk, hogy vannak bizonyos ellenállások, aggályok a, a tagállamok részéről Rui Tavares eh, kolléga tárgyalásokat kezdeményezett, és ő feladata az, hogy a menekültügy kérdésében tárgyaljon. Ő most Washingtonban van, nem tud itt lenni. Azt tapasztaljuk az Európai Unióban, hogy nagyon sok kormány eh, nem lelkesedik a, a nem ért lelkesedik azért, hogy egy közös politikát dolgozzunk ki Európában a menekültügyben. Az Aknur az UNHCR megállapodása nagyon fontos, és nagyon fontos a jelentés, amit kiadott, mert abban rámutat az Európai Unión belül tapasztalható gyengeségekre. Önök azt mondják, hogy sokkal többet kell tennünk annak érdekében, hogy megfelelő legyen az összhang a menekültek befogadásánál. Rámutatott arra, hogy az Európai Unióból származik az UNHCR támogatásának a 40%-a, és ez rendben. De igaz, hogy sokat segítünk az önök munkáját, ugyanakkor európai szinten nem sokat teszünk. Igaza van önnek, és arra ösztönözném önt, hogy továbbra is mutasson rá ezekre a gyengességekre. Az Európai Parlament részéről mindenki támogatni fogja önt ebben. Bill Simera úr a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Támogatom Carlos szavait, és én is gratulálok Guterres úr a hozzászóláshoz, az előadáshoz és a munkájáért, mert kiválóan végzi a munkáját. Itt nálunk egyre világosabb válik, hogy különböző álláspontok, megközelítések vannak tudjuk, hogy egy menekült státusz kérelmezővel miképpen kell eljárni, és tudjuk nagyon jól az, hogy szükségünk van arra, hogy közös menekültügyi politikát alkalmazzunk. A befogadás közös legyen, Lavallettában van már egy irodánk, és ön itt van úgy gondolom, hogy egy európai közös menekültügyi politikát nem lehet kidolgozni az ENSZ illetékes eh, irodája eh, nélkül. Ön említette a Frontex-et, mi tavaly ott voltunk Varsóban, és ön, ők is említették, hogy az ensz eh, dolgoznak, együtt dolgoznak. Meg szeretném kérdezni, hogy a Frontex és az ENSZ menekültügyi hivatala milyen területen dolgozik együtt? Az administratív menekültügyi központok, szeretném kérdezni a... Nos, ezek a központok ott vannak a déli országokban. Egyesekben ott van az UNHCR, másokban nem. Miért van ez? Szeretem tudni, hogy milyen befogadó képességet, befogadó hajlandóságot mutatnak a tagállamokban, hogy befogadják az ENSZ megbizottakat. Köszönöm szépen, és most a főbiztos úrhoz fordulnék, azzal a kiegészítéssel talán, hogy az új kutatási projekt a kulcsfontosságú rendelkezések alkalmazásáról a menekültügyi politikában nagyon hasznos dokumentum lehet, hogy tanulmányozzuk azokat a kérdéseket többek között, amelyeket Diaz Dimera úr említett. A három kérdésre kérem, hogy válaszoljon első körben. Uh, nagyon sajnálom, hogy nem beszélek olaszul, úgyhogy angolul igyekszem válaszolni a tisztelt képviselőasszonynak, Alfano asszonynak. Nagyon fontos szempont, amire rávilágított Európában a menekültek védelme területén. Valóban nincsenek hivatalos információink arról, hogy bármilyen megállapodásról szó lenne. Minden esetre mi nagyon nyíltan fogalmaztunk ezen szempontok kapcsán. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy egy harmadik féllel kötendő minden megállapodás teljes mértékben megfeleljen a nemzetközi szabályoknak, különösen az 51-es egyezménynek. Itt most konkrétan a libiai helyzetről szólva nincsen semmiféle garancia a menekültek jogai tekintetében az 51-es egyezmény értelmében. És ezt nagyon egyértelműen le kell szögeznem. Amikor a menekültügyi főbiztosság jelen van Libiában, ez nem azért van, mert bármiféle probléma van a visszatérítés kapcsán. A, mi jelenlétünket azonban nem ismerik el jogilag, Libia nem írta alá az 51-es egyezményt, és nem rendszeresen járhatunk be táborokba. Nagyon gyakran civil szervezetek révén kell eljárnunk, hogy a visszatérítés helyzeteit vagy eseteit meg tudjuk akadályozni, például ha Eritreába akarnak visszaküldeni menekülteket, Természetesen a helyzet más országok esetében eltérő lehet, de lényeg az, hogy ezeket a szempontokat tisztázni kell. Az EU és Libia közötti minden megállapodás esetén biztosítani kell azt, hogy megfelelő védelme, a védelmet figyelembe vegyék. Köszönöm szépen Koelho kollégának a kedves szavakat. Különböző eh, politikai álláspontot képviselünk, de az ő szavai nagyon kedvesek voltak, és régóta barátok vagyunk. Köszönöm szépen a hozzászólását, és köszönöm Diaz Demere kollégának a hozzászólását. Egy olyan pontot érintenek, amelyik nagyon fontos, alapvető fontosságú. Az én véleményem szerint nincs nemzeti megoldás a menekültügyi kérdésekre az Európai Unió keretében nem lehet nemzeti megoldásokat találni a menekültügyi problémákra. De a tagállamok továbbra is nagyon erősen ragaszkodnak a szuverenitásukra ezen a területen. Tehát egy ellentmondás van. Egyrészt a tagállamok szeretnének megtartani a saját nemzeti rendszerüket, hogy megerősítsék az állami szuverenitást, másfelől ez pontosan egy olyan probléma, amelyre nincs nemzeti megoldás. A megoldás az kizárólag csak európai szintű lehet. Mert különben látjuk, hogy az emberek mozogni fognak ide vagy oda, attól függően, hogy milyen országban tudják a legjobban kiaknázni a lehetőségeket. Ez nagyon megkönnyíti az embercsempészek eh, munkáját, akik természetesen nagyon jól ismerik a hátteret, és minden tájékoztatást megadnak a bevándorlóknak, a jó hiszemű bevándorlóknak is, és a többieknek is, akik illegálisan vándorolnak be gazdasági okokból kifolyólag elsősorban. Számomra ez nagyon világos. Az üzenet nagyon világos a tagállamok felé. És úgy vélem, hogy a képviselő úrak és hölgyek szintén képviselik a tagállamok politikáját. Nos, ez egy olyan terület, ahol alapvető fontosságú az, hogy egy közös álláspontra helyezkedjünk, hogy meglegyen a harmonizáció. Ki szeretném hangsúlyozni, fontos, hogy egy közös európai politika létrejöjjön. És a Frontexről szólva, van egy gyakorlati együttműködés mindenben, ami a tervezés, képzés, ugyanakkor akkor nem férünk hozzá a, a Frontex műveleteihez a terepen, a igazgató asszony ezt meg tudja erősíteni, tehát nincs hozzáférésünk a konkrét műveletekhez, amelyek a terepen zajlanak, és ez fontos pedig számunkra a hozzáférés és más jellegű a, a különböző területeken, az Európai Unió különböző részein, a különböző központokban, de úgy vélem, hogy ezen a területen egyre e, nagyobb lépéseket tettünk eh, az együttműködés területén, tehát egyre inkább jelen vagyunk, egyre inkább hozzá tudunk férni az információkhoz, és nagyon érdekeltek vagyunk abban, hogy jelen legyünk ott, ahol csak lehet. Mi úgy gondoljuk, hogy a kérelmezők esetében a letartóztatás az a kivétel kell, hogy legyen, és nem a szabály, de a lényeg az, hogy ezekben az esetekben is letartóztatás alatt is élvezik az emberi jogokat, és ebben az esetben is hozzáférhessenek a menekült kérelemi eljárásokhoz. A következő hozzászóló Látfordasszony, Ernst és Keller képviselők, Latford asszony. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm és köszönöm a főbiztos úr jelenlétét, illetve bevezetőjét. Koilo úr ral ellentétben én nem vagyok önnek az ellenzéki társa a saját országomban. Az UNHCR igen komoly tiszteletet élvez a parlamentünk körében. Az ön hivatala mindig is nagyon jó partnerünk volt. Különösen üdvözlöm, hogy továbbra is eh, segíteni fog minket a jogalkotási munkában, és kérem, hogy ne legyen szerény, és nyugodtan szóljon bele ebbe a munkánkba, hiszen az ön által elmondottak rendkívül fontosak, különösen a tekintetben, amit említett, hogy az EU és az EU jogszabályai egyfajta példaértéket is képviselnek ezen a területen. Ugyanakkor a rendszerünk Európában, ami a menekültek vagy a menedékesek védelmét illeti, némi csorbát szenvedett. Tekintettel arra, hogy kevesebben folyamodnak menekült státuszért Európában, mint tíz évvel ezelőtt, rávilágít arra, hogy mennyire megroppant a menekültügyi rendszerünk. És egyetértek azzal, hogy valóban egységes rendszerre lenne szükség. Semmi nem indokolja, hogy ilyen feltagoltan működjenek az egyes nemzeti rendszerek. Ez ugyanis megkönnyíti az embercsempészek és egyéb bűnelkövetők helyzetét. A menekültkérők hátrányos helyzetbe kerülnek, nem találnak munkát, nem kaphatnak különböző támogatásokat, az eljárások is rendkívül lassúak, tehát összességében a helyzet nagyon sajnálatosnak nevezhető említette ön is, hogy a humanitárius lehetőségek is beszűkültek. Én azt mondanám a kollégáknak, hogy arra kéne törekednünk, hogy a, az egyezmény 60. évfordulóját használjuk fel a korszerűsítésre. A brit kormány tíz évvel ezelőtt már egy esetleges átstruktúrálása a rendszernek komoly veszélyeket is rejt magában, mivel én nem értek egyet. Tehát egyfajta európai tanács felkérést is meg kéne fogalmaznunk, ami a hontalanná váltak esetét illeti. Itt sokat beszélünk a klímaváltozásról, nagyrészt ez is oka lehet az elvándorlásnak, de holisztikus megközelítésre van szükség, figyelembe véve a különböző politikai következményeket. A bevándorlás, illetve a migráció ugyanis összefügg a jogi bevándorlás kérdésével. Tehát én kérem, vállaljon nagyobb szerepet, és nyíltan mondja meg nekünk, ha úgy ítéli meg, hogy Európa nem a helyes úton jár. Én személy szerint üdvözölnék minden tanácsot az ön részéről, illetve az ön hivatala részéről. és nagyon komolyan vettük azt a megjegyzését is, ami arra irányult, hogy az ön hivatala nem férhet hozzá a Frontex műveletekhez. Nagyon fontos lenne az együttműködés önökkel, és örülök, hogy kiváló eszmecserét folytatott Malmström asszonyjal, aki nagyon jó kollégám. Itt nem csak arról van szó, hogy mindenféle zűrzavaros vagy, vagy túlságosan nagyvonalú és puha nagyvonalúságot kell tanúsítanunk, de legalább annyira kell törekednünk a hatékonyságra és a megfelelően működő menekültügyi rendszerre, ami számunkra is előnyös lesz majd, hiszen hasznunkra válhat a bevándorlók itt léte és munkája számunkra is. Elnök, köszönöm szépen, kiváló volt ez a javaslat, nevezetesen, hogy az egyezmény 60. Eh, egyezményét, 60. Eh, évfordulóját eh, ünnepeljük meg itt a házban is, és ez alkalmat kínálna számunkra, hogy láthatóbbá tegyük az önök tevékenységét is. Ernst asszony, köszönöm szépen, elnök asszony, először is Kutera úrnak gratulálok az újraválasztásához, ez nagyon fontos számunkra is, és sok sikert kívánunk ezen nehéz feladatához. Nagyon elfogadhatatlan, hogy a menekültügyi főbiztosság mandátuma vagy felelősségi köre oly mértékben korlátozott, hogy a Frontex munkájában nem, vehetne, nem vehetnek részt. A Frontex ugyanis az emberi jogi szempontokat is figyelembe kell, hogy vegye a munkája során. Ezt a plenárison is már többször megfogalmaztuk, és ez irányban gyakorlunk nyomást. Sokat beszéltünk már arról, és szerintem ez helyes is lenne, hogy megszülessen egy egységes menekültügyi rendszer Európában. A nemzeti megközelítés nem működik. Engem elsősorban az aggaszt, az foglalkoztat, hogy a biztonsággal kapcsolatosan, illetve a szabadságjogokkal, az emberi jogokkal kapcsolatban eh, egyfajta kompromisszum születhet a biztonság eh, rovására. Tehát eh, az emberi jogi szempontokat mindenféleképpen érvényesíteni kell, de ezt nem szabad kijátszani a biztonsági szempontokkal szemben. Nagyon fontos, hogy ezt a szempontot képviseljük, ugyanis az Európai Parlament mindig is fellépett az emberi jogok védelme tekintetében. Ami pedig a visszatérítéseket érinti harmadik országokba, és az, a visszatérítési megállapodásokat. Az etnik éjszakai kisebbségeket is érintheti ez. Például, ha Koszovóra gondolunk, számomra felfoghatatlan, és nagyon sajnálatosnak tartom például a romák helyzetét, akik komoly nehézségekbe ütköznek ilyen helyzetekben. Pakisztán egy rendőbb, elretentőbb példa, ugyanis az egyezményt Pakisztán nem fogadta el, és nincs is visszatérítési megállapodás itt az Európai Parlamentben már mások is szóltak az emberi jogokról, tehát ezek azok a dolgok, amiről szeretném hallani az ön véleményét, ugyanis jelenleg folynak a tárgyalások Pakisztánnal, és ezek komoly aggájjal töltenek el engem. Köszönöm. Köszönöm, Ernst asszony, Keller asszony. Köszönöm szépen a bevezetőjét, a gondolatokat és problémákat, amelyeket megosztott velünk. Itt eh, említett eh, bizonyos új kihívásokat is a jövőre nézve. Az egyik például, hogy a klímaváltozás következtében kényszerülnek sokan elmenekülni. Mit lehetne tenni ön szerint? hogyan lehetne reagálni ez, erre a helyzetre? Vagy az eddigi lépéseink elegendők-e itt Európában? Hogyan lehet védelmet biztosítani azok számára, akik bizonyos klímaváltozási következmények miatt vándorolnak el? Ezen kívül azt is szeretném megkérdezni, hogy megvizsgálták-e a Frontexet ért vádak kérdését, ami tavaly nyáron merült fel. Mi megkerestük a Frontex vezetőjét is, aki nem igazán reagált. Nem tudom, hogy folytattak-e vizsgálatokat, milyen megállapításokat tettek ez ügyben. Utalt arra is, hogy bizonyos felvizsgálatok folynak, amelyek komoly lépést jelentenek. Ez valóban komoly, de ez még nem jelenti az út végét. Ön szerint hogyan kéne tovább folytatni az irányelv felülvizsgálatát ahhoz, hogy ez valóban a tökéletes közelítse? Köszönöm, elnök asszony. És akkor most megadom a szót a főbiztos úrnak. Thank, Köszönöm szépen a kérdéseket és az észrevételeiket. Teljesen egyetértek az elhangzott észrevételekkel. Úgy gondolom, hogy ezek közül, a vélemények közül egyet szeretnék kiemelni, azt mondták, hogy nincsen a migrációs politikával kapcsolatosan mandátumunk. A tagállamoknak természetesen megvan a joguk a saját bevándorlási politikájukat irányítani, de a globalizációval felépett egy nagyon érdekes jelenség, egy aszimmetrikus, aszimmetrikus elrendezés, a pénz és a tőke szabadon áramlik, de az emberek előtt akadályok vannak Emlékeztetett korábbi kollégám Kajó úr, aki szocialista volt korábban, Szóval arra emlékeztetett, hogy működnek a piacok, a kereslet kínálat találkozik egymással, ha kell, illegálisan. Ezért úgy gondolom, hogy le, értelmes lehetőséget kell adni a legális bevándorlásnak, és olyan környezetet kell kialakítani, amiben a menekült védelem és megfelelő kezelést kap. Az én országomban nem tudom pontosan a, a népességgyarapodás arányát, 1,4 vagy 0,4 vagy 3. Emlékszem, amikor amikor a nagyapám 93 éves volt, és amikor, a, amikor fel akartunk venni valakit, aki ápolja a hét jelentkező közül, csak öt volt portugál. Tehát, hogyha valami ilyen tendenciát észlelünk, jobb, hogyha ezt legálisan próbáljuk szabályozni, mint hogyha az embercsempészeknek adunk okot a tevékenységükre. Köszönöm szépen az észrevételeket. Tegnap volt alkalmam arra, hogy Mástrom asszonyjal találkozzak és nagyon hasznos megbeszélést folytatunk elsősorban a frontex kapcsolatosan, felülvizsgáljuk annak a mandátumát, pontosan azért, hogy a védelmi szempontokat jobban tudjuk érvényesíteni, ez pozitív fejlemény, véleményem szerint, ami pedig a biztonság versus szabadság jogok kérdést illeti, ez nem ellentmondás, hanem konvergenciát tapasztalhatunk a, a menekültügyben, hogyha ezeket az eljárásokat megfelelően kezelik, hogyha mindenkinek van lehetősége, hogy legális bevándorlási, illetve menekültügyi eljárások alanya legyen, akkor ez megoldást jelenthet. Azért tapasztalunk drámai helyzeteket, mert a jogi rendszerek nem elég hatékonyak, és minden éppen ezért illegálisan folyik. Ez negatív a védelem és a biztonság szempontjából is a kenyai kormányzattal tárgyaltam arról, hogy Szomáliával lezárják a határt, de ez csak elméleti dolog. Mégis 5000-en érkeznek havonta a menekülttáborokba, mindenféle ellenőrzés nélkül. Ez jó a biztonság szempontjából, Kenya számára természetesen nem. Hogyha úgy folynának ezek a folyamatok, amikor belép valaki, akkor ellenőrzik, akkor ez a védelmet is biztosítaná, kivenni a kihúzná a talajt, úgymond a csempészek alól, stb. És hogyha valaki terrorista, akkor nem kér menekült jogot. Valahogy másképp megpróbálja megoldani, hiszen a menekült menedék jogkérése nagyon bonyolult dolog, Ami a visszatérést illeti, az elutasított esetekkel van probléma, hogyha a refulmonról van szó, akkor természetesen világos az álláspontunk. Az visszautasított helyzeteknél vannak ilyen szürke területek, ahol nagyon összetett vitákat folytatunk, a származási országok nem mindig veszik figyelembe a legfontosabb irányelveket. Például ott van a roma probléma, ami tovább mutat a menekültügyi kérdésnél, ez nagyon fontos emberi jogi kérdés Európa kontextusában. Három héttel ezelőtt Kanadában voltam, és a legtöbb menekült menedékkérő ma Kanadában roma származású az európai országokból származ, egy európai országból, nem akarom megemlíteni melyikből. Nyilván Nyilván ez nagyon szégyenletes Európa számára, hogy Kanadában európai ország állampolgárai kérnek legnagyobb számban menedékjogot. Egy másik országgal szemben nemrégiben bevezette Kanada vízumkényszert az Európai Unió, a tagállamok komolyan kell, hogy vegyék ezt a problémát. Van egy probléma, és ezzel szembe kell nézni, hatékony módon megoldást kell rá találni. Köszönöm Kala asszony észrevételeit, a Keller asszony észrevételeit a klímaváltozással kapcsolatosan. Az éghajlatváltozást úgy kell látni egy olyan tényezőként, amely fel gyorsít más tendenciákat. Mindig voltak természeti katasztrófák, áradások, földrengések, persze ez nem tartozik a klímaváltozáshoz. Tornádok, hurikánok, és egyre intenzívebbek, egyre gyakorlat, gyakoribbak ezek a problémák. A szárazság például Kelet-Afrikában, persze mindig szárazság volt a Szaharában például, de most ez egyre gyorsabban előre halad, és ezért érinti a vízszűkösséget, az élelmiszerhiányt, és emiatt egyre többen kénytelenek elhagyni a lakhelyüket, hiszen nem tudnak egyszerűen megélni az adott környezetben, és ebből konfliktus is kialakulhat a, a mezőgaz gazdálkodók és a nomád pásztorok között. Integrált megoldást kell ezekre a kérdésekre találnunk. Gondolom elég annyit mondani, hogy vannak klímamenekültek is, globális megközelítésre van szükség, de az világos, hogy bizonyos helyzetekben konkrét emberi jogi fellépésre van szükség, és az eszközeink köre nagyon fontos, van, ahol további védelmi eszközökre van szükség, de ki kell használnunk minden eszközt, és koordinációs mechanizmusokat kell kialakítanunk nemzetközi szervezetek, államok között és más civil szereplők között, hogy biztosíthassuk az áldozatok megfelelő védelmét az ilyen új jelenségek tekintetében. Sajnálatos módon ez még nem indult el, nincsen egy megfelelő stratégia a helyzet kezelésére, és szeretnénk, hogyha elmozdulni látnánk ezeket a dolgokat. Görögországban jártam. Two months ago, Uh, Két hónappal ezelőtt. Azt kell mondanom, hogy a görög kormányzat elkötelezetten el döntötte, hogy megfelelő menekültügyi rendszert kíván kiépíteni. A probléma az, hogy ma talán uh, ebben a mozaikban a legnagyobb probléma az, hogy uh, Görögország óriási nyomás alatt van, hiszen az Európai Unióba ezen az útvonalon érkeznek nagyon sokan, és ott például nem működött megfelelő menekültügyi rendszer, és a görög kormányzat eldöntötte, hogy ebben az irányban tevékenykedni kíván. És én arra biztatnám az Európai Uniót, hogy ebben az átalakulásban támogassa a Görögországot, a Frontex szerepe is lényeges ebben a vonatkozásban. A Röfulman megelőzésével kapcsolatos mindez, a befogadó központok kialakításával, aztán van egy új törvény, amelyet most készítenek elő. Nagyon sok olyan tényező van, amelyeket kézben kell tartani, és amint említettem, a görög kormányzat részéről nagyon fontos kötelezettségvállalást kaptunk az előrelépésre. Európai szolidaritásra van szükség annak érdekében, hogy ez a nagyon fontos probléma megoldódjon az európai menekültügyi rendszerben, vagyis a belépési pontok problémája. Az egyik a röfulma megakadályozása, nincsen közvetlen hozzáférésünk a műveletekhez, de azt tudjuk, hogy vannak olyan esetek, amelyek közel állnak a reformonhoz. Köszönöm. Ami pedig az irányelvet illeti, világos az álláspontunk. Nagy figyelemmel követtük nyomon a módosításokat, amelyeket előirányoztak, és ezek már olyan részletkérdések, amelyek nem relevánsak ebből a célból, de a legfontosabb dolog, amit említeni kell, hogy tovább kell lépnünk, és ezt hatékonyan kell megtenni, és remélhetőleg az Európai Parlament ebben segítségünkre lesz. Néha azt kell mondanom, hogy egy kicsit zavarbejtő az a körülmény, hogy azok az államok, ahol megfelelő menekültügyi rendszer van, akadályozzák a, a harmonizációt, pedig ez az ő előnyükre szolgálna. De előfordul, hogy nyomás előtt alatt állnak, amikor olyan helyre mennek inkább a menekültek, ahol hatékonyabbak a menekültügyi megoldások, különösen az ő érdekük a harmonizáció, ezért nem értem, hogy miért állnak ellen a harmonizálásnak, de biztos tudnak segíteni abban, hogy miért történik ez. Köszönöm, főbiztos úr. Nagyon fontos, hogy betartsák a felszólalási korlátokat, nyolcan szólalhatnak fel két, percek, két perces korlátozással és aztán a főbiztos úr rendelkezésükre áll. Sajnos ezt a korlátozást be kell tartani Danuka Szargentini Estrella asszony. Yes, thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Itt vagyok. Gutierrez úr, két kérdésem van, és megpróbálom röviden megfogalmazni ezeket. Már válaszolt az 51-es egyezménnyel kapcsolatosan, vagyis hogy kicsi az esélye, hogy ezt érvényesítsék, de azért még megemlíteném, hogy túlságosan szabadon hagyja az alkalmazás szerinti értelmezést. Lettországban jelenleg 16 hivatalos menekült van, és van egy listája az államoknak, ahonnan nem fogadhatunk el menekülteket a volt Szovjetunió köztársaságaiból. Annak ellenére, hogy ott súlyos konfliktusok vannak, nem fogadunk be ezekről az országokból menekülteket. A második kérdésem a 61-es egyezménnyel kapcsolatos, a hontalanság visszaszorításával kapcsolatosan. Az én országomban úgy tűnik, hogy csak egy eszköz van a tömeges a hontalanság kapcsolatosan. Még mindig sokan vannak az országunkban, akik hontalanként élnek, és az Európai Unió szintjén nem tudunk megoldást találni, hiszen azt mondják, ez belügy. Az országom a 61-es egyezmény aláíró fele, és az ENSZ fellépését sem tapasztaljuk, vagy az hivatalának a tevékenységét. Talán az évforduló előtt meg lehetne emlékezni erről a problémáról is. Köszönöm. Uh, uh, uh, Köszönöm, hogyha megengedik. Angelili asszony azt mondta, hogy nem sokára indul a repülője, úgyhogy talán őt soron kívül meghallgathatjuk. Angelini asszony. Grazie. Eh. Köszönöm szépen, köszönöm a kollégáknak is, és főleg köszönetet mondok a főbiztos úrnak, hogy itt van, hogy velünk megbeszéli ezeket a kérdéseket, a bevezetőjéért is. Azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk az ő szavaival, amely kihangsúlyozzák azt, hogy szükség van arra, hogy a felelősségeket megosztjuk. Ön nagyon helyesen egy globális megközelítésről tett említést. Szükségünk van a globális megközelítésre, ugyanakkor szükségünk van egy európai stratégiára. A 27 tagállamnak szükségük van arra, hogy egy közös és harmonizált rendszerük legyen mert, ahogy ön említette, nem létezhetnek nemzeti megoldások, csak európai megoldás létezhet. Még egy nagyon helyes dolgot mondott, pedig, hogy a tagállamok a szuverenitást említik, nagyon sokszor azért, hogy elkerüljék a felelősségvállalást. Néhány tagállam megengedheti magának azt, hogy nem vállalja fel a felelősséget, más országok viszont, mint ahogy például az enyém vagy a határos országok, azok mindenképpen fel kell, hogy vállalják a felelősségüket. Nos, a kérdésem az, hogy az én országomat nagyon sokszor kritika éri, azért, mert bilaterális ö, egyezményeket írt alá, nevezetesen Libiával. Nos, nagyon könnyű kritikát mm, mondani, de ugyanakkor vannak problémák, amelyekkel szembesülni kell. Libiában problémák voltak, frontex is problémáink vannak, nem tudjuk ellenőrizni, és vannak dolgok, amelyek nem működnek. Az ő részéről erre van szükségünk. Már is. Szóval szükségünk van adatokra, statisztikákra, javaslatokra, feljelentésekre, mert különben csak kritika lesz az egészből, de nekünk megoldások kellenek. Köszönöm szépen, Estrella asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is csatlakoznék a kollégákhoz, akik eh, korábban szóltak, és én is üdvözölni szeretném a főbiztos urat, és köszönetet mondok neki azért, hogy ennyire világosan és egyértelműen fogalmazott. Gratulálnék neki az újra meg, az új megbizatáshoz, és minden portugál nevében mondhatom az, hogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy milyen kiváló munkát végez ennél a nagyon fontos szervnél, és nagyon sok sikert kívánok a későbbiekben is. Nos, vissza térni az új menekültekre, akik az éghajlatváltozás miatt menekülnek a saját országokból. A szakértők már említettek ezt a kérdést, említették azt, hogy az éghajlatváltozás, az ebből eredő természeti katasztrófák egy menekült hullámokat fognak elindítani. Sajnos a kopenhágai csúcs sikertelen volt, volt, nekünk nincsenek nagy várakozásaink a mexikói konferenciával kapcsolatosan sem. Ugyanis nem elég az, hogy csökkentjük a széndiokszid csök kibocsátásokat, hanem támogatni kell a harmadik országok, a fejlődő országokat is. A kérdésem, milyen javaslatokat tenne ön annak érdekében, hogy nyomást tudjunk gyakorolni az európai intézményekre, hogy tovább lépjünk, hogy egyre többet tegyen ennek érdekében, mert szükség van, ahogy ön mondta, egy nemzetközi, egy globális eh, megoldásra. Szakegné asszony, köszönöm szépen. A határaink közelében a az otthonokat elvesztettek, új csoportja kezd kialakulni. Izrael a Cisjordániában élőkkel kapcsolatosan átdolgozta a szabályait, megkönnyítve a cisjordániaiak gyorsabb deportálását a gázai övezetbe. Tehát ebből következően eh, várhatóan egyre több menekült fog érkezni Európába is. Eston eh, Páron eh, és felvetett a kérdését annak, hogy hogyan segíthetünk abban, hogy ezen a helyzeten, ebben a helyzetben megoldást találjunk. A főbiztos urat szeretném megkérdezni, hogy ön mit javasolna nekünk, hogy megakadályozzuk a menekültek ezen csoportjának jövőbeni beáramlását. Köszönöm szépen, Szárkenténi asszony, Flott asszony. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a főbiztos úrnak, hogy itt van. Igen, valóban nagyon sokszor kritizáljuk a különböző eh, akadályokat, amelyeket a tagállamok gördítenek a megoldás elé, de kérem, mondja el ezeket, mert mi majd továbbítjuk ezeket a kormányok felé. Én azt láttam, hogy az anyagban a kiosztott eh, az első ország, származási ország az Afganisztán, és az első befogadó ország az Pakisztán. Itt a bizottságban beszéltünk a visszafogadási egyezményről, amit elértünk Pakisztánnal. A Nos, azt szeretném megérteni, hogy ön nem az, hogy ön mit gondol erről, tudom, hogy nem fogom önt erre területre vinni, hanem szeretném tudni, hogy az UNHCR milyen módon dolgozik Pakisztánban, milyen lehetőségek vannak, hogy ott segítsünk, vagy milyen lehetőség van arra, hogy ne oda, ne Pakisztánba küldjünk vissza afgán menekülteket, mert általában ezekre gondoltak ki ezt az egyezményt, ugyebár Nos, azt látjuk, hogy egy olyan ország van, mint Törökország, amelyik az első tíz származási ország között van. Nos, nagyon sokan Franciaországba menekülnek közülük. Vannak olyan országok, amelyek listákat dolgoztak ki, az egyik ország az Gána, amelyik minden listán rajta van. Nem gondolja el, hogy ez a biztonságos harmadik ország egy problémát jelent a, a, a menekültügyben, a kérelemben, ugyanis ezek az onnan származó személyek nem kapnak megfelelő védelmet. Guillaume asszony következik most. Igen, köszönöm szépen, Köszönöm, főbiztos úr, köszönöm szépen az előadást. Említette az, hogy hány ember van, aki menekült a világban, és ön azt mondta, hogy Európa példaértékű, ugyanakkor Európa bizony, bizony csak egy kis részével törödik a menekülteknek. Nagyon sok ország, tagállam ennek ellenére azt mondja, hogy el vannak árasztva menekültekkel, és ez nagyon sok problémát okoz nagyon fontos, hogy helyére tegyük a dolgokat egy nemzetközi kontextusban. Néhány kolléga már különböző témát felvetett, amelyekre nem fogok visszatérni. Két kérdést szeretnék felvetni. Ön rámutatott arra, és mindenki megállapíthatja, hogy egyre nagyobb a különbség a nemzeti rendszerekben, ami a menekültek befogadását illeti. Emiatt ön arra ösztönöz minket, hogy dolgozzunk ki egy egységes rendszert, ami a menekültekkel foglalkoz, egész Európát érintően. Egy közös rendszernek a felépítése lenne a leg üdv legjobb, és teszek egy zára meg, egy, egy külön megjegyzés, hogy ettől még igen messze állunk horizontális kérdések vannak, amelyek különböző irányelvekben már terítéken vannak az Európai Parlamenten, különböző például jogi segítségnyújtás, vagy egyéb kérdésekkel. Nos, szerettem volna hallani néhány szót az öntől, hogy milyen nehézségek vannak az ön munkájában, az európai eljárásokban. Aztán nagyon sok tagállam úgy véli, hogy egyre inkább a, a költségek kérdésére helyeződik át. Tehát, hogy minél kevesebb a, a menekült, annál jobban vannak ellátva. Hogyha nagyon sok érkezik, akkor egyre rosszabbul vannak ellátva. Nos, a a költségeket illetően szeretem tudni, hogy milyen pénzügyi kihatások vannak amely azokban az országban, amelyek befogadják, és azokban, amelyek nem fogadják be menekülteket. Crosetta kolléga kapszót. Ehm, Köszönöm szépen, köszönetet mondok a főbiztos úrnak, hogy itt van körünkben, mert ez mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy az Európai Parlament eh, mélyebben foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Alfano asszony már említett néhány dolgot bizonyos politikákkal kapcsolatosan, amelyek Európában fejlődnek, és nem csak Európában, úgy vélem, amelyek a menekült jog ellen szólnak, és ezzel kapcsolatosan néhány dolgot szeretnék megemlíteni. Az első az az, hogy úgy tűnik, hogy az utóbbi években a menekült joggal kapcsolatos kérdésekben visszalépés történt. Egyáltalán a vándorlás politikák esetén is, és a kultúrák találkozás esetén is problémák vannak. Európában egyre Európa centrikusabb a kérdés megközelítése, de hogyha megnézzük általánosságban az adatokat, nem látom azt, hogy más országokban jobb lenne a helyzet, mert például amikor megnézzük a füzetben, amit kaptunk, hogy az Egyesült Államokban Észak-Amerikában a menekültek 457 ezeren vannak, és hogyha megnézzük, hogy az Egyesült Államoknak milyen a pénzügyi, milyen anyagi lehetőségeik vannak ahhoz, hogy befogadjanak más országból származó menekülteket, és hogyha megnézzük, hogy Európában 1 millió 569 ezeren vannak, nos, 6,5 millió Afrikában és 4 millió Ázsiában. Azt látjuk tehát, hogy a nyugati országokban ez a menekültügyi politika ez egyáltalán nem működik. Nagyon sokat beszélnek ezekről a dolgokról. Igen, már is. Nos, sokat beszélnek a menekült kérdésről, de aztán a gyakorlatban a menekült jogot nem adják meg, és nem gyakorolják. Nos, az utóbbi időkben kifejezetten harci eh, cselekményeket látunk, mert amikor egy hajó eh, meg támad és visszatoloncol, nyilvánvalóan nehézségek kell ütköző eh, hajót. Én úgy vélem, hogy az ENSZ úgy velem, hogy az ENSZ-nek többet kellene tenni annak érdekében, hogy megakadályozza ezeket az erőszakos fellépéseket. Köszönöm. Még ketten kapnak szót, Papadapoló és Papa Nikoló kollégák. Guterres úr, szeretném én is üdvözölni önt, és nagyon tetszett ahogy felvázolta a problémákat, illetve a megoldásokat. Én ciprusi vagyok, és nagyon sok menekült kérő van nálunk, illegális és legális bevándorló. Itt vagyok, nem tudom, hall-e. Tehát én még egyszer ciprusi vagyok. És gyakorlatilag mi egyfajta belépő, első belépő vagyunk az illegális bevándorlók számára Európa irányába. Közel-keleten vagy más térségekben kibontakozó konfliktus helyzet következtében nagyon sok menekült kérő árasztja el az országunkat. 74 óta, a török megszállás óta tragikus helyzetben élünk, és Ugyanakkor szembe kell néznünk az illegális bevándorlás problémájával, a zöld határvonalon keresztül is nagyon sok illegális betelepülő érkezik hozzánk. Tehát egy integrált európai stratégiára lenne szükség, közösségi szolidaritásra. Én azt szeretném megkérdezni, hogy amikor a szolidaritásról beszél, egész pontosan mit vár az Európai Uniótól mit tegyen az én országom ügyében. Nálunk is előfordul, hogy az emberi jogokat nem tartják tiszteletben, tehát ciprusiként mit kaphatnánk az európai szolidaritás keretében? Papa Nikoló úr. Eh, ez a kérek, prosp. Συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας. Καλή συνέχεια. Jó napot főbiztos úr, gratulálok, hogy újra választották önt, sok sikert kívánok, és köszönetet szeretek mondani az elhangzottakért. Én biztos vagyok abban, hogy mindannyian azért vagyunk itt, hogy érdeklődjünk a téma iránt, és szeretnénk, hogyha minél gyakrabban lennének ilyen jellegű találkozásaink. többször találkoztam a, a, az UNHCR képviselőivel, de találkoztunk a szír, szembesültünk a szíriai helyzettel. Aguilar és Tavares úrakkal beszéltünk, és fellép, beszélgettünk a menekült ügyi kérdésekben Szíriában, ugyanis Szíriában nagyon sok menekült van, akik Irákból származak, biztos hogy a Kaba nagyon ismeri a helyzetet, számos probléma van a térségben, és jártunk Halham Szíria északi részén egy menekült táborban, és a e, tapasztalataink igen intenzívek voltak. Visszatértem Szíriából, és azt láttam, láttam, hogy megváltozott a személyiségem, ugyanis ez egy nagyon nagy hatással volt rám, az ott látottak. Az önök munkája rendkívül fontos a térségben, és szeretnénk fölvenni önökkel a kapcsolatot, hogy minél intenzívebb legyen a kapcsolatunk. Görögország kapcsolatunk tekintetében önök tudják nagyon jól, hogy Görögországban a menekültügyi kérdésekben nagyon le vagyunk maradva. Nagyon ö, kevés forrásunk van erre vonatkozólag, és ezért a helyzet nagyon nehéz. Nos, a jövőben mit kell tennünk? Nos, Ön mit gondol arról, hogy át kell dolgoznunk az egyre vonatkozó egyezményeket, és ami a szolidaritást eh, illetően a Európa az Európai Uniónak szolidaritást kell gyakorolnia ön szerint a menekültek tekintetében integrációs projekteket is el kell indítani, nem csak visszatoloncolás és visszafogadási programokat. Elnézést nem ad lehetőséget a főbiztos úrnak, hogy válaszoljon a nyolc kollégára. Még csak egy dolgot szeretnék említeni. hogyan tudjuk mindenkinek elmondani, akik jobb jövőt keresnek, hogy itt Európában jobb, hogyha menekült jogért, menekült státuszért folyamodnak, mint ha illegálisan bevándorolnak. Elnök asszony, nagyon sok konkrét ország specifikus kérdést hallottunk most, remélem, hogy a főbiztos úr meg tudja válaszolni nagyon röviden ezeket. Ez mindannyiunk számára kihívás, hiszen már csak három-négy percünk van. I'll try to be telegraphic. Uh... És eh, távirati stílusban. Szenoka Zdanoka asszonynak válaszul, remélem jól ejtettem a nevét. Ez a példa is rávilágít arra, hogy harmonizálni kell a rendszereket. Ha önöknél a korábbi, vagy a volt szovjet köztársaságból érkezetteket nem ismerik el menekültként, és hát Európában is sok ilyen menedékes van, főleg Cse- Csecsenföldről. Ha önöknél nem folyamodhatnak menedékjogért, akkor nyilván tovább állnak. Tehát ez valóban egy probléma. És azt is fontos felismerni, hogy a hontalanok jogai, különösen a balti államokban, egyértelműen a hontalanokra vonatkozó egyezmény keretében szabályozott. Tehát remélem, hogy ezek megoldhatók minél előbb. A hontalanok jogainak tehát meg kell felelni ezen egyezmény előírásainak. Angelili asszony sajnos már közben elment. Itt különösebben nem kívánok erre az által elmondottakra reagálni ő is a jobb európai koordinációt említette, amivel csak egyet tudok érteni. Kollégám Estrella a parlament, a portugál parlamentből. Köszönöm szépen a szavait. Az, amit ön mondott, ez egy nagyon fontos kérdés a nemzetközi együttműködésben, azaz, hogy meg tudjuk elezni az ilyen e, ember, e, a tömeges embermozgásokat, és nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a, a az éghajlatváltozást. Nyugat-Afrikában például drámai változások történtek az éghajlatban, és már is elindultak ezek a tömegek, amennyiben nincsenek nagy befektetések, akkor nagy ember, nagy népvándorlás indul el, mert azok az emberek nem képesek ott megélni. Sargentini asszony, ami a deportálást, illetve Izraelből a Gáza övezetbe történő kényszer áttelepítések. Mi ezzel kapcsolatosan nem tudunk közvetlenül beavatkozni, ez az UNTRA hatásköre. Minden esetre az ottani problémák más jellegűek. A gázai konfliktus idején én egy nyilatkozatot tettem, aminek az volt a lényege, hogy az érintettek még menekültek sem lehetnek, hiszen nem tudnak elmenekülni. Tehát a menekült ügyi dimenzión ez a probléma jóval túlmutat. Ez elsősorban egy emberi jogi kérdés. Tehát elismerjük ma, mi is, hogy ez egy nagyon súlyos probléma. És ez az említett válság ív, amit említettem, nem jelenti azt, hogyha az egyik problémát megoldjuk, akkor a másikra is megoldást eh, találunk. Viszont a második probléma megoldásához az az első megoldására mindenféleképpen szükség van. 1, Pakisztán 1,7 eh, millió afgán menekültet lát el, és ez egy kicsit eh, ironikus, hogy egy olyan ország, amelyik száz vagy ezer eh, bef, ö, eh, afgán menekültet küld vissza, az ö, eh, egy olyan országban küldi vissza őket, ahol 1,7 millióan érkeznek. Tehát ez egy kis ironikus, és ez rámutat arra, hogy mennyire összetett a helyzet vannak olyan országok, származási országok, amelyek igazándiból nem azok. Bizonyos országokban például vannak problémák. Máli esetem van demokratikus a, a rendszer, ugyanakkor a a nemi szervek csonkítása kérdés egy óriási probléma, amelyik elindítja a menekült, eh, menekültek hullámait, és valóban a nőket üldözik ebből a szempontból, de az, hogy biztonságos harmadik ország, az egy nagyon összetett probléma, és eh, nagyon figyelmesen kell ezt a kérdést kezelni. Nem tudok válaszolni Lion asszonynak, ön egy szakértő, nagyon tiszteletben tartjuk az ön munkáját, amit kivégzett, mint előadó korábban. Azt mondanám, hogy az, önöké, az ön kérdései már magukban foglalják a választ és ezért az én válaszom is magában foglalja az ön által elmondott választ. Nos, ami a pénzügyi kihatást illeti, ez egy kicsit nehéz felmérni, főleg kifelé. Nos, a belső pénzügyi vonatkozást illetően valóban vannak költségei, de úgy gondolom, hogy ez a költség nem óriási terhet egyik országban sem Crosset úrnak válaszol. Fontos szerintem felismerni azt, hogy a menekült ügyi erőfeszítések a harmadik világban igen figyelemre méltóak. Különösen olyan országokra gondolok, amelyek nem csatlakoztak az 51-es egyezményhez. Pakisztán például most személyi igazolványt adott 1,7 millió bevándoroltnak vagy menekültnek. Szíria afgán menekülteknek. Szíria és Jordánia esetében is vannak figyelemre méltó fellépések. Uh, Tanzania just gave Tanzania nationality to 160,000. És ha figyelembe vesszük, hogy ez hány családot érint, akkor a szám még lényegesen nagyobb. A probléma az azonban, hogy ezek az országok nem rendelkeznek elő forrásokkal, de azt hiszem, hogy minél több ilyen példát szeretnénk még látni. Ami pedig a szolidaritást illeti, ennek van politikai dimenziója, ennek a konfliktusnak, amire ön utalt, és Papa Nikola úr, amit említett, azzal kapcsolatban a véleményem az, hogy a dél-európai országok az áttelepítésre vonatkozóan is kezdeményeztek bizonyos dolgokat. De ez egy nagyon összetett probléma, amire nincs könnyű megoldás. A harmonizáció minden esetre sokkal pozitívabb megoldást jelentene a tehermegosztás kapcsán. A Dublin 2-t mi magunk is kértük, hogy ne alkalmazzák Görögország esetében a jelenlegi helyzetben, és egyetértünk. A bizottság ez irányú javaslatával. Az utolsó kérdés, elnézést, egy kicsit most összezavarodtam a feljegyzésemben nem tudom kiolvasni, amit leírtam. És volt a Dublin 2 illetve az áttelepítésen kívül még egy... What was your last point? Sorry. Terribly sorry. Nagyon sajnálom, de nem tudom elolvasni a... Nagyon egyszerű kérdés volt, hogyan oldhatjuk meg, vagy kezelhetjük az illegális bevándorlást, hogy egyfajta üzenetet küldenénk a potenciális menekültek felé, hogy a, hivatal, a legális út járhatóbb, mint az illegális. A válasz egyik legfontosabb része a következő arra törekszünk, hogy